Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Kedves barátaim, hölgyeim és uraim, kezdjük el. A soron következő rendes szakbizottsági ülésünket. Ennek itt az ideje. A napi rend ott van önök előtt. Nem láttok ellenvetést, vagy a napirendnek kapcsolatos hozzá szólást. A végén meg, meg úgy lesznek egyéb napirendek, a legvégén, ott majd elmondhatják, ami a szívüket nyomja még. Most viszont én, az én közleményem jönnek, egy karácsonyi koktél, vagy italra, nagyon szép dolog, szeretném meghívni őket, majdnem vége az első fél évnek. Az új ciklus első fél év majdnem lezárult atya világ, hát ez nagyon gyorsan lesz alatt. Köszönöm a kiváló együttműködést, és azt, hogy jól kezdhettük a ciklust, ami kiválóan sikerültek a meghallgatásaink. Úgyhogy most a karácsonyi italt, vagy hát kocintást december 3-án délután 6 órakor tartjuk. Ha jól szervezettek vagyunk, és hatig zárjuk az ülést, akkor délután vagy este egy karácsonyi kocintásra sort keríthetünk. Én nagyon örülnék, nagyon örülnék, és remélem önök is, hogyha találkozhatnánk, és e, megbeszélhetnénk a digit élményeinket, tapasztalatainkat, meg a jövőre vonatkozó terveinket. Aztán még fontosabb. Más mondandó meg nincs is, elnök közlendőm. Csak így a karácsony előtti bejelenteni valót tettem volna meg. Hármas napi rendi pont. A Horizon 2020-as végrehajtása, hogy áll a dolog, hogy áll a helyzet. Ennek kapcsán üdvözöljük a kérdésben felelős főigazgatót, Robert Jens Smith urat, aki már év óta a kutatási innovációs főigazgatóság vezetője, és mi azt szeretnénk tudni, röviden besz, hogy, hogy, hogy állnak a dolgok, a Horizon 2020 végrehajtása hol tart, és ez egy stresszakbizottság kell, hogy a következő öt évben fölvállalja ezt. Ez a legnagyobb központilag igazgatott pénzügyi programja az Európai Uniónak, és ilyen értelemben is lényegi fontosságú, meg általában a, a növekedési beruházási stratégia a megfelelő beruházási stratégiák kilakítása szempontjából. Perdöntő lehet a társadalmi kihívások megoldása szempontjából is. És ezt folyamatosan figyelme kell kísérnünk ezért a végrehajtását ennek a programnak. Ezért is köszönjük meg, hogy eljött főigazgató úr, adja meg önnek a szót mondjuk egy 10 perces, nagyjából 10 perces szakaszban. Köszönöm, Buzek úr, mindenkit üdvözlök. Egyre több tanulmány és bizonyíték szól arról, hogy az innováció 62%-ban járult hozzá az európai gazdasági növekedéshez 95 és 2007 között. Ezért merem azt mondani, hogy azon nagyra törő napirend, amelyet Juncker úr kitűzött, csak akkor tartható, ha tovább is finanszírozzuk a kutatást, fejlesztést, tudományt. Regionális, tagállami, meg EU szinten is. Nagyon világos üzenet volt ez, amelyet majd ez biztos, aki a területet felelős lesz, bemutatott önöknek a meghallgatása során. Továbbra is be kell ruháznunk a tudományba, kutatásba, fejlesztésbe, mind a három szinten. Európai szinten mi vagyunk ezért felelősek, és tesszük is. Köszönet, részben hála az Önök szakbizottságában kötött megállapodásnak is, a 2020 stratégia tárgyában, amely 80 milliárdos költségvetés irányzott elő. Nem éppen az a 100 milliárd, amelyet kértünk, ám mégis nagy növekmény a hetes keretprogram óta 30%-kal nőtt ez a tétel, miközben egy egészében zsugorodó költségvetésben, hiszen 2020-ig a költségvetés kisebb lesz kicsivel, mint most. Ezért nagy dolog az, hogy a tudomány és innováció az egyetlen elem, amely növekedett ezen belül. Szándékosan új nevet adtunk neki, nem 8-as keretprogramnak, hanem 2020-as horizontnak nevezzük, mert szakítunk a múlttal. Ezt kérte az önök bizottsága is, mivel a tudományt az innovációhoz kapcsolni szeretnénk, tehát a tudományos eredmények piacra vitele sokkal nagyobb hangsúlyt kap, több demonstrátor, több egyeztetést, a nagy társadalmi kihívásokra kell, tehát koncentrálnunk és nem a tudományos ágazatok szerint bontjuk fel a témát, prioritásaink vannak, az öregedő társadalom, a gazdas, energiabiztonság, élelmiszerbiztonság, cyberbiztonság, a nagyvárosi lakosságok igényei. Különösen kiemeljük a kkv szerepét, mert ezek a garincel a gazdaságnak, és még azt is kérték, hogy a költségvetés 20%-át KKV-kra alokáljuk. A társadalomtudományokat és a bölcsészettudományokat is beépítettük a programba, amelyek fontos részei a a válaszoknak. Az ERC, az Európai Kutatási Tanács költségvetését megdupláztuk, ez egy kiváló kezdeményezés volt. Aztán kérték a radikális egyszerűsítést, valóban nagyban kell egyszerűsítenünk az eljárásokat és szabályokat, és végül nem utolsóban a kibővítés, kiszélesítés is fontos volt nem lehet megengedni, hogy Európában a kelet, nyugat, észak és dél között szakadék tátongjon innováció tekintetében. Hol tartunk most? Tavaly novemberi gyógyöntésnek betudhatóan el, a pályázatokat decemberben ki tudtuk küldeni, ki tudtuk írni a 13-tól 15-ig terjedő időszakra. Hagyj adjak néhány statisztikai adatot, hogy lehengereljem őket. Először is. A webalapú port információs portálunk 3 millió látogatóval számol minden hónapban. Mostanáig 30 ezer pályázat érkezett be, 60 ezer szakértő regisztrálta magát az adatbázisunkon. Jól mutatja ez, hogy a program iránti igény óriási, illetve érdeklődés óriási és mindenki értékeli ezt az új módszertant, amelyet sikerült beindítanunk, hála önöknek, az önök támogatásának. Mit teszünk azért, hogy konkrétan kövessük azokat a politikai megállapodásokat, amelyek tavaly köttettek először is? A KKV eszközt prioritásként terjesztettük be. Ez az önöknek nagyon kedves téma, és igyekeztünk is a magas rangsort adni neki. Ez egy időben a Fast Track for Innovation program elindult, Éler Uritul a kezdeményezője, és ez a pilot program január 6-án indul, 100 milliós euró tétellel. Január 9-én lesz az induló rendezvény, Éler úr fogja megnyitni egy e nyitó konferenciát a Fast Track to Innovation program indításában. Energetikai témákban is megjöttek az első pályázatok, ezek szinte kizárólag a megülő energiaforrásokra, hatékonyságra, az okos hálózatokra koncentrálnak, az energia költségvetés 85%-a erre a tételre megy. Ezt is önök kérték, hogy megújuló forrásokra alokáljuk. A 15% pedig a piaci abszorpció, vagy apték irányába megy, és az első pályázati írásokkal ezt, ennek is megfeleltünk, ahogy kérték. Az egészségügyi tudományos panelt is felállítottuk, Madura asszony és Cavallió asszonyok, aki már nem tagja a bizottságnak, ők kérték, hogy létrejön ez a testület. Ez a tudományos panel fölállt, január 13-án tartja első ülését. Aztán egyszerűsítés. Most hajtjuk teljes mértékben végre azokat az egyszerűsített intézkedéseket, amelyeket kértek, minden kinek ugyanazon finanszírozási ráta, gyorsabb tájékoztatás, az áfa, mint elszámolható költség, és egy sokkal felhasználó barátabb szöveg a dokumentumokban. Ebben elég érdekes kitüntetést kaptunk múlt héten. Tudnilik, megkaptuk a legfelhasználó barátabb stílus, szövegstílus díjat a támogatási szerződéseinkre vonatkozóan, egy független testület díjazott bennünket. Ez jól mutatja, hogy dokumentumaink, pályázati anyagaink, támogatási szerződéseink valóban barát módon kerülnek megfogalmazásra. E tekintetben is mondhatjuk, hogy pontosan tartjuk magunkat a megállapodásunkhoz a nemek közötti egyenlőségben is. Önök kimondták, hogy 40%-a azon testületeknek, amelyek felállnak, nőkből kell álljon. Hát a tanácsadói bizottságban még tovább is mentünk, 50% a nők aránya. Úgyhogy esetről esetre számolva úgymond kipipálhatjuk az önök követelményeit, valóban teljesítettük ezeket. Ebben a szempontból tehát jól haladunk. És hagyj csak még egy konkrét ügyet, amelyben a parlament nagyon fontos szerepet játszott. Tudnék azt kérték, hogy a pénzügyi szabályozásban legyenek ö, sürgőségi eljárás lehetősége. Ez a híres 102-es cikk. Most kezdtük alkalmazni ezt a cikket annak érdekében, hogy az ebolával kapcsolatban sürgőségi kiírásokat indítsunk el 24 millió euróban, Két hét alatt nem, hogy csak a pályázatok jöttek meg, hanem értékeltük is őket, sőt a, az oltóanyag klinikai tesztelése jövő februárban el is indul. Úgyhogy tudunk mi gyorsan lépni, ha kell, hála ennek a cikknek a szabályozásban. Talán néhány szó arról, hogy milyen kihívásokkal nézünk szemben, hiszen igyekszünk a lehető leginkább tartani magunkat ahhoz a megállapodáshoz, amelyet kötöttünk, ám vannak kihívások is előttünk. A legnagyobb kihívás, hogy túl sok pályázat fut be. Említettem 35 ezer. Egyszerűen nincs elég pénzünk ahhoz sem, hogy a, akár csak a jókat is díjazni tudjuk. Nagyon alacsony a siker uh, arány, és ez sokakat eltántorít a pályázástól. Van, vannak a területek, ahol 10 pályázatból egy kap támogatást sőt van egy orvosi egészségügyi programunk, a 30-ból egy pályázat kap támogatást. Ez jól mutatja, hogy nagyon jön az érdeklődés, de azt is, hogy nagyon bölcsek voltak, amikor 100 milliárdot kértek a Horizon 2020 és na és meg kellett volna hallgassa önöket, és nem kellett volna megedégedni a 80 milliárddal. Nem elég a finanszírozás, és túlságosan sok a kérvény. Tehát ez az egyik kihívás. A második kihívás, a kifizetési előirányzatok csökkenése. Ezt jeleztük önök felé, a Költségvetési Szakbizottság felé, a tanács az elmúlt években csökkentéseket végzett. Ez pedig arra kényszerített bennünket, hogy az előfinanszírozást csökkentsük, illetve a pályázati kiírásokat elhalasszuk. Nagyon fontos az, hogyha egy projekt kiválasztása került, akkor beszerezzék a megfelelő eszközöket, rekrutálják a személyzetet. Tehát nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy a projekt elindulhasson, sok pénz, készpénz álljon rendelkezésre. Az előzetes kifizetéseket csökkentettük, mint említettem, a pályázati kihívásokat pedig időben eltoltuk. Ezen intézkedés segítségével működőképesek maradtunk, de a következő évben óriási problémák várnak ránk, és hogyha ezek a csökkenések továbbra is így maradnak, akkor 2020-ig 40%-át a kötelezettségvállalásoknak nem lehet lefedni kifizetésekkel, ez pedig fenntarthatatlan helyzetet terem. Hálásak vagyunk a támogatásért, amit a parlamenttől kapunk, a plenárison is vita volt erről a témáról még a nyár előtt Strasbourgban. Kvén biztos világossá tette azt, hogy mik a következményei ennek a folyamatnak. Nagyon sok Marie Curie díjat nem tudtunk képizetni, illetve kkv nem kapták meg a támogatást. Azt gondolom, hogy ennek a fantasztikus programnak nem az volt az eredeti célja, hogy meghiúsuljanak a feladatok. Tehát, mint említettem, a csökkentések az egyik kihívást jelentik, a második pedig a teljes szintű beágyazás. Ebben még nem vagyunk sikeresek, eddig sikerült a természettudományunkat bevenni a legtöbb programba, de még nem jutottunk el a folyamat végéig. Mit is értek ez alatt? Tehát ha például a pályázati kiírást teszünk a neogeneratív betegségekről, vagy az Alzheimerről, akkor nem csak gyógyászati orvosi kérdésről van szó, hanem kutatásbeli kérdésről is hiszen ennek következményei vannak a társadalomra nézve, hogyha több százezer ember, akár egy millió is szenved ebben a betegségben, akkor hogyan szerveződjön a társadalom. Tehát a szociológusok és a pszichológusok együtt próbálják meg ezt a kérdést megoldani az orvosokkal együtt, és itt még nem vagyunk eléggé sikeresek, legalábbis nem annyira, amennyire azok lehettünk volna, illetve sikeresnek kellett volna lennünk. Egy további terület, ahol szintén nagyon sok feladatot meg kell tennünk, az a kibővítés kérdése. Az innovációs megosztottság eh, még mindig érzékelhető, és ez nem csökken. Tehát sokkal több szinergiára van szükség a struktúrális alapokkal, nagyon fontos segíteni azokat a régiókat, amelyek nem elég erősek, hogy megtalálják a kitűnőség felé vezető utat, és ez csak akkor valósulhat meg, hogyha struktúrális alapokból fel lehet szabadítani azokat az eszközöket, amelyekre szükség van, azért, hogy segítsük azokat az országokat és régiókat, ahol a tudományok nem állnak még elég erős lábakon. De nagyon fontos, hogy őket is bekapcsoljuk a Horizon 2020-as stratégiába. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit szerettem volna mondani 12 percben. Köszönöm szépen, főigazgató úr, mint ahogy hallottuk, a tudományos, az innovációs programok az egyik legfontosabb költségvetése az EU-nak, és Lewandowski kolléga itt van, az egyik illetékes a témának, a jövő szempontjából pedig az egyik legfontosabb feladat az éves költségvetés megfelelő kialakítása, illetve a, megvizsgáljuk az előző évet, a tanács 10%-kal csökkentette ezt a költségvetést, tehát ez nagyon súlyos csapás volt a költségvetésre nézve, és fontos, hogy elég erősek legyen, legyünk a jövőben is, de ez nem a tanács javaslata, illetve a bizottság javaslata volt, hanem a tanácsi, mint említettem. Egy jelentéstevőnk van, egy nagyon fontos jelentéstevőnk a legutóbbi mandátumból, Krisztián Éler kolléga, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Jan úr, hogy eljött hozzánk. Elnök úr említette azt, hogy az ITRE-nek lesz egy állandó bizottsága, amely csak a Horizont 2020-as stratégiával foglalkozik, és az első tanulságokat már most leszeretnénk vonni, erről lesz majd egy ülésünk. Én szeretném elérni azt, hogyha ön is automatikusan továbbítaná az információkat a tanácsnak, illetve segítene abban, segítene a szakbizottságunkat abban, hogy levonjuk a megfelelő tanulságokat, és inkább közvetett, mint sem közvetlen módon jutottunk hozzá eddig ezekhez a szükséges anyagokhoz. Ami a költségvetési elveket illeti, á, azt azom az ön aggájaiban. Azt gondolom, hogy még súlyosabb a helyzet, hogyha 2014-15-ös költségvetésre vetjük ezt össze, 65 fejezeti a 9,5 milliárd jut, és az, a hetes kutatási keretprogram szintje alá megyünk, úgy tűnik, tehát a folytonosság nem biztosított. Itt egy olyan kérdésről is szó van, hogy milyen mértékben rendelkezünk logikus elképzelésekkel, ami a pályázati írásokat illeti. Az érintettek azt jelzik vissza, hogy nem biztosak abban, hogy megéri-e számukra a projektet megvalósítani európai pénzekből, hiszen úgy tűnik, hogy a folyamatosság nem biztosított, illetve ők nem érzékelik ezt megfelelően. Kérdésem ezzel kapcsolatban önhöz a következő. Hogyha a um, túlzott számú pályázati írást nézzük, akkor elképzelhető az, hogy nagyobb uh, projektek jelentek-e meg, illetve ezek költségvetése lette nagyobb, ezt a számokból nem látjuk világosan. Ami a pályázati kiírásokra történő reagálást illeti, azt gondolom, hogy nagyon hasznos volna, ha részletesebb számadatokat kaphatnánk. A javaslatok, a rövid listázott javaslatok felét lehet finanszírozni költségvetési megszorítások miatt, és örülnénk annak, hogyha ön felhívná a figyelmet a költségvetési megszorítások miatti csökkentésre programok struktúrája miatt volt a csökkentés, vagy másokok miatt, erre szeretnénk választ kapni, ami pedig az új szabályok megvalósítását illeti. Tehát amikor a három fél tárgyalja a szabályokat, akkor nem volt világos az, hogy az eredeti javaslatot elutasítják-e majd. Hogyha plusz három hónapot eh, használjuk, ebben megállapodtunk, és most pedig úgy tűnik, eh, mintha erre nem is lenne szükség, az érintettek pedig sokkal később kapnak értesítést. Az elnök megszakítja a hozzászólót. És még egy rövid felvetésem van. Azt gondolom, hogy közösen meg kell mutatnunk, mégpedig átláthatom oda. az, hogy mit jelentenek a programokra nézve a költségvetési megszorítások. A jelenlegi számadatokból ez nem derül ki, viszont ez nagyon fontos volna a parlament számára a tanácsra folytatandó tárgyalások előterében. Eller úr, ön képvisel az összes jelentéstevőt az előző ciklusból, ezért több időt kap, mint a többi, de ezért mindenkit arra kérek, hogy igyekezzen rövidre fogni mondandóját Madem eh, Cabezon Ruiz második hozzászólóként. Köszönöm szépen, elnök úr! Azzal kezdem én is, hogy megköszönöm a főigazgatónak a bevezetőjét. Nagyon átfogó volt, áttekintő. Két megjegyzésem, meg egy kérdésem volna. Egy technikai, először aztán egy politikai komment. Meg a kérdés. Ám először a 26-os szabály a részvételről és a személyzeti költségek, közvetlen költségek témájában, amelyet minden szervezetnek ki kell töltenie, ha non-profit szervezetként működik, és a 2020-as Horizon 2020-as részt akar venni. a, a támogatási megállapodást nagyon nehéz így végrehajtani, ilyen követelmények kell. És a kutatókra vonatkozó szabályok tagállamonként mások ebben a tekintetben. Tehát ezt többféleképpen lehet értelmezni ezt a követelményt. Tehát, hogyha technikai munka ön szerint elég ahhoz, a 130 cikk alapján úgy tűnik, hogy a bizottság nem egészen fogadja ezt el. Három fő kérdés tehető fel ezzel kapcsolatban. Tehát a cikk szóló döntés után ugye 8-10 hónapot vesz igénybe, a kötelezési válások kb. 100 millió euróra tesznek, amelyet társadalmi kell kiegészíteni, és arról is szó volt, hogy egy közös program tervezés indul el kötelezettség, világos kötelezettségvállalások kerülnek meghatározásra a résztvevők részéről a fontos projektekben. Ezzel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy eléggé kiérlelteknek látják-e már e szabályokat, és a 150 cikk alkalmazását helyén valónak látja e tekintetben. Madame Kudrycka. No. Yeah, I'd like to <clears throat> raise it. Köszönöm. Egy másik témát szeretnék fölvetni. A költségvetés csökkentése miatt panaszt tettem, azonban megdöbbent az a tény, hogy a fő tudományos tanácsadó álláspontját figyelmen kívül hagyták, illetve eltörölték, ezt igazából nem értem. Szeretném megtudni, hogy mi a helyzet az elnök, vagy a bizottság már nem érdeklődik a tudományos bizonyítékok iránt, és ideológiára alapulva folytatjuk a politikánkat, vagy pedig továbbra is megvizsgáljuk a tudományos bizonyítékokat, és figyelembe vesszük azokat. Elnök, köszönöm szépen. De Bakker kolléga következik. Köszönöm szépen. Köszönöm vendégünknek, hogy eljött hozzánk. Az előző kérdéshez csatlakoznék, eh, a mi frakciónk is emiatt aggódik, engem is ezt foglalkoztat. Glover professzor úr eh, állása megszűnt, illetve nem, nem helyettesítették őt senkivel, úgyhogy ugyanez a kérdésem a bizottságot érdekli-e, a, érdeklik-e a tudományos bizonyítékok, illetve ön hogyan vélekedik erről. A kérdésem pedig két dologhoz kapcsolódik, először is már megemlítette a KKV eszközt. Nos, hogyha erre vonatkozóan egy kicsit részletesebb beszámoló tartana, mi a helyzet a közepes méretű vállalkozásokkal, ők is részét képezik -e ennek az eszköznek, vagy sem. A második kérdésem a kifizetésekre vonatkozik. Ugye említette, hogy a kifizetések területén hiányosságok mutatkoznak. A Eurostat tanulmány alapján azt látjuk, hogy a GDP 2%-át költik csak kutatásra és fejlesztésre a 28 tagállamban, úgyhogy fölmerül egy szélesebb politikai jellegű kérdés, hogyan látja a Horizont 2020-as program, mennyiben tudja arra késztetni a tagállamokat, hogy a kitűzött célkitűzéseket megvalósítsák. Hiszen azt javasolták, azt, azt gondolják, hogy csak 3%-át fogják a GDP-nek kutatásra és fejlesztésre költeni. Hogyan tudunk tehát meggyőződni arról, hogy ez meg, megváltozik? Köszönöm. Go. Köszönöm szépen. Először is gratulálok. Gratulálok önnek és most anyanyelvemen folytatnám. Zadaj trzy pytania. Jak wygląda kwestia udziału poszczególnych państw w horyzoncie? Nos, a különböző tagállamok a, 2000, a Horizon 2020 keretében hogyan osztják meg a feladatokat, mennyiben vesznek részt Ebben a különböző régiók azok, amelyek kevesebb finanszírozási lehetőséget kapnak, illetve hogyan alakul ez a hetes keretprogramban résztvevő országok esetében, valamint milyen intézkedéseket várhatnak az új résztvevők, mm, hányan vannak olyan tagállamok, amelyek nem vettek részt a 4, illetve 7-es, a 2004-2007-es keretprogramban. Ezen kívül, amit elmondott, annak kapcsán hogyan látjuk a, a finanszírozásra való hatását ennek a kérdésnek. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm szépen a főigazgatónak a jelenlétét. Nagyon örülök, hogy eljött a mai ülésünkre. Mindannyian tudjuk azt, hogy a Horizont 2020-as stratégia nagyon fontos program, különösen a megújítás, illetve a kutatás szempontjával, és erősítheti a gazdaság versenyképességét. Mégpedig egy olyan időszakban, ahol nagyon sok ország van válságban. A KKV-k támogatást kaphatnak, új munkahelyek lehetnek rétre, Viszont, ami a szociális fejleményeket illeti, itt vannak problémák. Például, például ami a csökkentéseket illeti, a 2015-ös költségvetést, ez a költségvetés már így is korlátozott volt a parlament véleménye szerint. Egy további megjegyzésem a finanszírozás. Nagyon nehéz a finanszírozás, és a harmadik pont, amit meg szeretnék említeni, az az, hogy a szinergia hatás a gazdaság és a szereplő, illetve a tudomány között támogatást kap, de mi úgy érezzük, hogy itt inkább egy olyan eszközről van szó, amelyet a multinacionális cégek használnak, és nem a társadalom javára szolgál. Meg szeretném kérdezni a következőt, milyen intézkedéseket szeretne megvalósítani annak érdekében, hogy a társadalom igényeinek megfelelhessen? Illetve hogyan tervezi megkönnyíteni a KKV-k finanszírozását? Tudjuk azt, hogy a KKV-k képezik a gerincét Európában a gazdaságnak, és ők azzal a problémával találják szemben magukat, hogy nem kapnak elég finanszírozást, különösen Európa déli részében. Harmadik kérdésem pedig a következő. Ön hogyan tervezi enyhíteni a költségvetési csökkentések hatását? Milyen intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy a Horizont 2020-as stratégiát úgy lehessen tekinteni, mint az elején ez történt? Roger Helmer úr. Uh, well, uh, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen, főigazgató úr. Amit eddig hallottunk ma délután, az az, hogy a tanácsnak nincs igaza, amikor uh, tovább próbálja csökkenteni a forrásokat, és a farmán pedig további finanszírozást kér. Nagyon gyakran érzékeljük azt ebben a házban, hogy teljes mértékben szem előtt tévesztjük azt a tényt, hogy Európában a nemzetek, a gazdaságok, az egyének eh, válságban vannak, megszorításokat éreznek, nincsen elég munkahely, munkanélküliség van, illetve a költségvetés megszorítások érvényesülnek. Tehát hogyan tudnánk elfogadni azt, hogy ugyanúgy lehessen pénzt költeni, mint eddig függetlenül a gazdasági körülményektől? Nem az a feladatunk több pénzt kérjünk, amikor mindenütt megszorítások vannak, hanem azt a pénzt, amelyen rendelkezünk, megfelelően használjuk fel. Tehát én azt gondolom, hogy nem az volna a feladat, hogy a brüsszeli adminisztrációs bürokrácia kezelje ezeket a pénzeket, sokkal hasznosabb volna és hatékonyabb, hogyha ezeket a pénzeket a nemzeti vagy a regionális szintek kezelhetnék, és nem központi módon Brüsszelben irányítanák mindezt. Köszönöm. Ezzel le is zártuk az első kör kérdést, és megadom a szót a válaszokra. Nos, talán akkor kezdjük az utolsó kérdéssel. A Horizon 2020-as program hosszas tárgyalásokat követően egy megállapodáshoz vezetett a tanács és a parlament között. 80 e, milliárd euróra rúgott ez a megállapodás, és azt, hogyha 80 milliárd dot szánunk a szubszidiaritásra, illetve hozzáadott értékre, egy új eszközt állítunk fel, akkor nagyon fontos, hogy a kifizetési előirányzatok legyenek, hogy ezeket valóban folyósítani is tudjuk. Többet nem kérünk, annyit kérünk, hogy a megígért összegeket megkapjuk. Ugye ebben állapodott meg a tanács és a parlament hosszas tárgyalásokat követően. A tanulmányok rámutatnak az Európai Kutatási Program hozzáadott értékére, tehát arra, hogy mit jelent ez az európai állampolgárok, illetve a gazdaság számára. Az európai keretprogram egyik legnagyobb kedvezményezette egy adott ország, amely támogatja is a kutatást és a fejlesztést Európai Unió szinten, és ez pedig az Egyesült Királyság. Nézzük akkor a kérdéseket. Először is örülök annak, hogy lesz egy állandó bizottság, amely a Horizon 2020 megvalósításával foglalkozik, majd ezt támogatjuk, segítjük a munkájukat adatokkal, um, update-ekkel, Szeretnénk, hogyha hozzánk fordulnának, hogyha akármire szükségük van, becslésre, adatokra, táblázatokra, és így tovább. Megemlítették azt a problémát, hogy túlságosan sok a pályázat, nos, ennek az okát megpróbáltuk feltárni. Egyrészt ezek a programok rendkívül népszerűek, nagyon pozitív visszhangra leltek a tudományos világban, másrészt elég könnyű az új, újoncok számára a programhoz való hozzáférés, mivel egyszerűsítettük a programot, a harmadikok ok pedig abban rejlik, hogy nagyon sokan hozzánk fordulnak, mert nemzeti szinten a költségvetést vissza vonták, illetve megkurtították, például Spanyolországban is, ezért ezek az emberek Brüsszelhez fordulnak. Ez azt jelenti, hogy helyettesítjük a nemzeti programokat. Nézzük, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy ezzel meg tudjunk birkózni. Nos, egy kettős beadványi rendszert hoztunk létre, és csak azok, akik egy, egy vázlatot, egy jó vázlatot beadnak, csak az, azok mehetnek túl, mehetnek tovább a következő fázisba. 80% elbukik, 20% tovább kerül, és ebből a 20%-ból a sikerarány 30%-os lesz a második körben. Az európai kutatási tanács egy érdekes mechanizmust hozott létre, hogyha egy gyenge minőségű javaslat vagy kérvény születik, akkor ezt egy vagy két éven belül nem lehet újra beadni, tehát várnia kell ennek a kérvényezőnek. Szerintem ez is egy nagyon jó módszer arra, hogy megakadályozzuk azt, hogy túlságosan sok beadvány szülessen. Aztán van egy 8 hónapos határidő, ezt javasolta a parlament. Több információt kell szolgálnunk, és mindenkinek meg kell tudnia, hogy mi is az új munkamódszer. Aztán kérdést hallottunk a, a finanszírozási rátákat illetően. Nos, minden résztvevő számára egy rátát alkalmazunk, 100% közvetlen költségek és 20% közvetett költségek. Ez, a, ez, ami a kutatást illeti, a másik oldalon a fejlesztés tulajdon 70-25%-kal dolgozunk. Ez az egységes finanszírozási ráta mindenki számára előnyös, tehát az egyetemek számára is, és a kisebb vállalkozások számára is. Egyetlen egy kategória van, amelyek potenciálisan problémába ütköznek, ezek a nagyobb intézmények, és ők az indirekt költségeket esetleg átteszik direkt közvetlen költségekké, költségek kategóriájába. Ez egy nagyon kicsi csoport, de általánosságban azt mondhatjuk, hogy a résztvevők, illetve a kérvényezők elégedettek. Az elnök tudományos tanácsadójára utaltak többen, az elnök dönt ezen pozíciót illetően. Először is ezt a posztot nem törölték el, hanem véget ért a Brüsszel 2 adminisztrációval, és jelenleg folynak a tárgyalások. Juncker úr azon gondolkozik, hogy hogyan is alakuljon ki az új tanácsadói struktúra, ezért nem igazán beszélhetünk arról, hogy ezt a pozíciót eltörölték, hiszen csak annyit láthatunk, hogy a, a jelenlegi ö, kutatási tanácsadó mandátuma lejárt, és a jövőt illetően még folynak a tárgyalások. Annyit azonban elmondhatok, hogy száz százalékban elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a politikákat tudományos bizonyítékokra és tényekre alapozzuk, ne pedig plegykákra. Tehát az a politika, amelyet folytatni kívánunk, az tudományos bizonyítékokra, tényekre fog alapulni. Aztán kérdést hallottunk a KKV-kkal kapcsolatban is. Nos, valóban rendkívül fontos az, hogy a KKV-k is hozzáférhessenek ehhez a programhoz. Nézzük, mit teszünk az ő érdekükben. A költségvetés 20%-át a KKV-kra irányítjuk, nagyon jó működik a nemzeti kontaktpontok rendszere, illetve ott van az egyszerűsítési intézkedés, ez lehetővé teszi a KKV-k számára a részvételt. Kudricska asszony, köszönöm szépen a hozzászólását. Ön is arra vonatkozóan tett fel kérdést, hogy a tudást kell kialakítani, illetve megfelelő csoportokat létrehozni a Horizont 2020 keretében. Azt látjuk, hogy egyre több a résztvevő, az egyszerűsítésnek hála. Amikor meg lesz majd az állandó bizottság, amely ezzel foglalkozik, akkor a statisztikák alapján láthatjuk majd pontosan, hogy mi is folyik a háttérben. Nos, azt hiszem, hogy dióhéjban ennyi. Ja nem, még valami. Egy kérdést hallottunk Vakon úrtól, ami a kutatásra szánt 2%-ot illeti. Európában sokat beszélünk az innovációról, a kutatásról, de nem fordítunk elég összegeket erre. Jelenleg a GDP 2%-át szálljuk kutatásra és fejlesztésre. A Horizon 2020 segítségével próbáljuk ezt az összeget emelni. Ez egyáltalán nem könnyű, hiszen a tagállamoknak kell felelősséget vállalniuk a jövőért. Ami megijeszt, az az, hogy évente 22%-kal növeli például Kína az erre szánt összegeket, Dél-Korea 5%-kal növeli ezt évente. Ez azt hiszem, hogy figyelemfelkeltő kell, hogy legyen Európa számára. Nem csak beszélni kell a kutatásról, hanem be is kell ruházni a kutatásba. 10, 11-en vannak a listán. Sajnálatom mondom, hogy lezárom a hozzászólók listáját. Most le is zártam. És egyenként egy percet kapnak, különben nem tudjuk négyig zárni a témat tárgyalását. Griffin asszony egy percben elsőként. Köszönöm, elnök úr, mint a brit delegáció megfogalmaztuk szakbizottságokon keresztül mutató módon a fő tanácsadókkal kapcsolatos aggályunkat. Ám köszönöm, örülünk a Stairways to Excellence módszert annak. Fiatalokat kell lehetnek feltövetenni, meg azoknak, akik kizárták őket a munkaerő piacról, hogy a jövő új nagy GDP állásait megszerezzék. Hogy lehet megteremteni a szinergiát a 2020 stratégiai és struktúrális alapok között, és hogy lehet foglalkoztatási kezdeményezéseket végigvinni, milyen lépéseket kell tenni, és fontos, hogyan lehet az erőlépést monitoringozni. Ezek a fő kérdéseim. Köszönöm, és azt is, hogy ilyen szervezet volt. Gebrandi úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Smith úr, hogy eljött, és ilyen nyíltan beszélt a költségvetés kérdéseiről. Aggasztó azt hallani, hogy 40%-os hézag nyílik meg, ha így megyünk tovább, és követjük a tanácsot. Kérdésem konkrét. Általában a e költségvetési kérdésekről makro szinten tárgyalunk. Azt mondta, hogy 2014-re megoldottuk a problémát azzal, hogy áttettünk, áttoltunk jövőre néhány javaslatot. Amikor tudásintézetekkel, meg vállalatokkal tárgyalok a e programok felhasználóiról, mindig azt mondják, jó, na megbízható volna, partner volna az Európai Unió, tehát egy költségtételeket nem fizetnek meg, mert hogy elhalasztották annak a visszautalását. Most ezzel kapcsolatban kérem, hogy kicsit konkrétabban fogalmazzon a részleteket illetően, hiszen a tanács nem fizeti ki a szükséges tételeket. Köszönöm, Petróli úr. Egészségügyi érdekértésem volna a Horizon 2020 kapcsán az elmúlt ciklusban nem nagyon foglalkoztak az egyik legnagyobb gonddal, az antibiotikum elleni rezisztencia kérdésével. Ma van az antibiotikum tudatossági napja. Ha nem tudunk kutatni és, és a rezisztencia ellen fellépni, és nem tudunk új antibiotikumot kidolgozni, akkor bizony egészségügyben hatalmas bajok lesznek nem sokára. És ez erősen kapcsolódik a term a gyártásban és az antibiotikum gyártásban is le kell csengjem a következő öt évben, tehát feltétlenül reagálni kell erre, mert emberek halnak meg a kórházokban, és nem tudják kezelni a antibiotikummal. Köszönöm Lewandowski úr a következő. Köszönöm a bemutatóját. Félig optimista, félig pessimista volt. Nem meglepő a költségvetési oldalról mondott, meg a rossz dolog az allokációk csökkenése, a jó oldal az egyszerűsítés. Ám a drámai feladat a, a, a hiányok napi menedzselése. Ugye most vagyunk a, a egyeztetési, egyeztetési tárgyalások után, és nem csak 2015-re, hanem 14-re vonatkozóan is vannak gondok egyes kifizetésekkel az önök felé. Tehát mik a, például a brit kedvezményezettek reakciói például az ezévi megszorításokkal. Már ez évben sem kerül minden kifizetésre, nem hogy jövőre. Köszönöm, Dorinyó úr. Köszönöm szépen. Először is gratulálni szeretnék önnek, főigazgató úr előadásához, illetve szeretnék utalni arra, hogy mennyire fontos, hogy a parlament és a bizottság együtt dolgozzanak. A megszorítások értelmetlenek. Szeretnék egy kérdést feltenni. Ön hogyan látja ezt a skizofrén helyzetet, amely a szavakban megnyilvánul. Létezik a Horizont 2020-as stratégia, a beruházási programok, ahol a kulcsfontosságú területek pont ugyanazok, mint a Horizon 2020-as stratégiában. A következő a kérdésem. Az évek során számos kutatóközpontot és konzorciumot hoztunk létre, illetve kitűnőségi központokat. Lehet, hogy minden rendben is van, viszont én úgy érzem, hogy ez nem visz bennünket előbbre. Olyanok a szabályok, amelyek nem elég pozitívan hatnak a KKV-kra. Nagyon fontos ezeket az esélyeket nem elszalasztani. Berman asszony, köszönöm szépen, főigazgató úr, egy gyakorlati jellegű kérdésem van a KKV-kkal kapcsolatban. A pályázók, akiknek elutasítják a pályázatát, nem kapnak éves értékelési jelentést a bizottságtól. Ön említette az alacsony sikerarányt a pályázatoknál. Ez ahhoz vezetett, hogy frusztráltak azok a KKV-k, akiket elutasítottak, illetve lehet, hogy másodszor már meg sem próbálják a pályázást. Nem tudják meg azt, hogy miért utasították vissza pályázatukat, illetve miért nem feleltek meg a feltételeknek, akkor ez nagyon negatív hatása a bizottság. Tudatában van -e ennek a problémának, illetve amennyiben igen, úgy terveznek-e intézkedéseket. Elnök, köszönöm, Szándász asszony. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, főigazgató úr. Nekem egy megjegyzésem van, amely csatlakozik mindenhoz, amit eh, már elmondtunk. Azt gondolom, hogy az egyszerűsítésnek mi hamarabb meg kell valósulni, valósulnia. A laboratóriumok, kutatóközpontok vezetőivel való beszélgetésben kiderül az, hogy nagyon sok időt kell arra szán, szánniunk, hogy az adminisztratív feltéteket teljesítsék, ahelyett, hogy a kutatói munkát végezhetnénk. Költségvetési megszorítások érintik a laboratóriumokat, és hiszen a kutatók azok, akik kénytelenek foglalkozni az adminisztratív kérdésekkel, tehát azt gondolom, hogy őket kutatásra kell használni, és azt gondolom, hogy az egyszerűsítés nagyon is időszerű. Zuló úr. Köszönöm szépen, elnök úr. 2020-as stratégia elfogadásánál sokat beszéltünk a specializációs stratégiáról. Azt szerettük volna biztosítani, hogy a regionális uh, szintet is finanszírozni lehessen, amelyre a program ki is tért. Kérdésem a következő. A bizottság milyen mértékben támogatja a lokális testületeket a struktúrális alapokon keresztül annak érdekében, hogy ez a kitűnőség megjelenhessen illetve ahhoz hozzájárulhasson, hogy a 2020-as stratégia finanszírozási eszközeit mi hamarabb le lehessen hívni. Éler úr, mint jelentéstevő. Konkrét számadatokra van szükségünk ahhoz, hogy lássuk, hogy mit jelent a, ennek a megszorítások a 2020-as stratégiára nézve. Azt gondolom, hogy ezek nagyon veszélyes csökkentések, 8,7 milliárd hiányzik, most pedig plusz 1,1 milliárd, tehát hogyha a 15 milliárdból 9 milliárdot elfogyasztunk, akkor 6 milliárd alá kerülünk 2020-ra, és ez a hetes kutatási keretprogram adatai alatt van. Tehát a tanácsokkal való tárgyalásokon ezekre az adatokra szükségünk lesz. Igazgató úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm ismét a kérdéseket. A struktúrás alapok és a Horizon 2020 közötti szinergiákat többen megemlítették. Nos, nagyon fontos, hogy a struktúrás alapokon belül nem csak a légi közlekedés, a vasúti közlekedés és a közút számára vannak források, pénzforrások, hanem a tudomány, a kutatás számára is. Ez rendkívül fontos, hiszen így lehet kialakítani a kiválósághoz vezető utat. Oda kell figyelni arra, hogy ezeket a pénzforrásokat hogyan használjuk fel, és megfelelő beruházások történjenek. Ott van Spanyolország, Írország, ezek példást tatuáltak, tudás alapú társadalmokat hoznak létre, és nagyon jól részt vesznek a programjainkban, nem csak a légikikötőkben, légikikötőkre, illetve a közutakra szánnak összegeket, hanem a tudásalapú társadalomra is. Nagyon sokan rákérteztek, a kifizetési, kifizetések eh, csökkentésére, vannak akik eh, pontosan megemlítették a számadatokat is. Nos, eh, mindenkinek elküldöm majd a bevezető előadásomat, ebben benne vannak az adatok. Aztán hogy ez mit is jelent konkrétan. Nos, azt jelenti, hogy ha egy projektet jóvá hagyunk, és aztán ez a projekt elindul, kutatással végez bármilyen témában, akkor akkor az utazásra, illetve a toborzásra, a személyek felvételére nem tudunk pénzforrásokat biztosítani. Ezt jelenti a valóság, és természetesen ez nem valami előnyös a kutatás és fejlesztés területén. Aztán az antibiotikum napja kapcsán mondhatom, hogy nagyon helyes, hogy erre sor kerül, hiszen oda kell figyelni erre a kérdésre, és jelenleg prioritásként kezeljük ezt a kérdést. A gyógyszeripar, illetve a kutatási központok mintegy 300 millió eurót kívánnak arra szállni, hogy a, feltárják az alternatívákat, az alternatív lehetőségeket. Holnap megszületik majd egy sajtóközlemény, amely egy ebben a kontextusban értelmezendő projekt finanszírozásáról szól. Ami pedig a kifizetéseket illeti, erre szeretnék visszatérni még. Büszke vagyok arra, hogy minden évben mi kiaknázzuk a lehetőségeinket. Lewandowski úr biztosként annak idején minket választott ki arra, hogy megmutassa, milyen az, amikor az utolsó centig elköntünk mindent. Tehát valóban száz százalékban kiaknázzuk a forrásainkat. Ez nagyon fontos. Ezek eh, az ilyen projekteknek kell megkapniuk a kifizetéseket. Kaptunk eh, visszajelzést a KÁMO programot illetően. Nagyon sok kérvényt kaptunk, nagyon sok ajánlatot, és ezért eh, nem tudtunk mindenkinek visszacsatolást adni. Volt, aki rövidebb megjegyzést kapott, de tudjuk, hogy a következő időszakban bárki, aki kérvényt ad be, nem csak egy sorban kell, hogy választ kapjon, hanem egy kicsit részletesebben. Nos, azt hiszem, hogy dióhéjban ennyi, ennyit mondani kell válaszként a kérdésekre. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm, főigazgató úr. Nagyon jól tudjuk, hogy nem a Horizon 2020-ban nem költünk, hanem beruházunk. Beruházunk az Európai Unió versenyképességében, növekedésében, munkahelyteremtésbe, és ez az, ami rendkívül fontos az állampolgárok számára. Tisztelt kollégák, ma este 7 órakor itt az Európai Parlamentben A hatodik tudás és innovációs csúcs találkozóra kerül sor három biztos jelenlétével, a, természetesen a kutatás és fejlesztési, illetve a regionális ügyekért felelős és a mezőgazdaság ügyekért felelős biztosok is részt vesznek majd. Arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet a lehető legjobb formában elkölteni a kutatás és a fejlesztési pénzeket, intézményeket, KKV-kat, illetve az ipar különböző részvevőit fogjuk meghallgatni. Köszönöm ismét a főigazgató úrnak, hogy eljött, és a jövőben a következő öt esztendő során kapcsolatban maradunk majd önnel, hiszen erre nagy, nagy szükség van. Köszönöm szépen! Sorry. No, nothing? Okay, perfectly organized. We are perfectly <laughs> organized. Uh, as you see, four o'clock. Remek, ahogy önök is látják, négy órakor kezdődik a szavazás. Egyrészt a tudomány és a technológia területén az Európai Közösség és Ukrajna között az együttműködési megállapodás megújítása. 2014. november 7-én, tíz nappal ezelőtt járt le az előző megállapodás. Tehát ebben a témában fogunk döntést hozni. A másik bejelenteni valóm. A, szeretném, hogyha kipróbálnánk, a, tehát egy teszt szavazás keretében tesztelnénk a rendszert, hiszen szeretnénk meggyőződni arról, hogy a rendszer megfelelően működik. Nem, nem titkos szavazás lesz, tehát most egy teszt szavazásra fog sor kerülni. Tehát fel is teszek egy kérdést. Tetszik-e önöknek az Európai Parlament, és most kérem, válaszoljanak. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagyon egyszerű kérdés volt, tisztelt kollégák. Nos, nos, nos, látjuk az eredményt, nem olyan egyértelmű azért. Sokkal jobbat vártam, de azt hiszem, hogy az európai integrációt mindenki támogatja. Köszönöm szépen, minden működik, a rendszer készen áll, úgyhogy kezdhetjük is a szavazást. Ismét, tehát az Európai Közösség és Ukrajna közötti megállapodás megújításáról van szó. Név szerinti szavazásra kerül sor elektronikus formában, megnyitom a szavazást. Everybody has voted. Mindenki szavazott. Én lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. remek. Második, együttműködési megállapodás az Európai Közösség és a tagállamai, illetve a Marokkói Királyság között a polgári globális műholdas navigációs rendszerről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Köszönöm szépen. És ezzel vége is ért az elektronikus szavazásnak. Minden rendben folyik, jó szervezetten dolgozunk. És most akkor térjünk át a, a hatos napi rendi pontra, az üvegházhatású gázok kibocsátásai, kibocsátási egységeinek unión belüli kereskedelmi rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék létrehozása és működtetése, valamint a 2003-87-es irányelv módosítása Antonio Tajani, az Európai Bizottság volt alelnöke, a jelentéstevőnk, illetve ezzel meg is adom a szót 5 percre az alelnök úrnak. Grazie, signor Presidente. Io voglio innanzitutto ribadire. Köszönöm. Azzal kezdem, hogy szeretnék aláhúzni egy pontot. Én támogatom azt, hogy mindannyian, hogy az Európai Unió vezesse a éghajlatváltozás elleni harcot, és az ETS rendszer ebben lényegi eszköz, ezzel lehet a 40%-os üvegházhatás kibocsát, okozó gáz kibocsátást csökkenteni 2020-ig. Ám az a tényt is figyelembe kell vegyük, hogy van egy másik célunk is, ez pedig az, a Európai Bizottság tűzte ki, és a tanács is támogatta ezt, nem is szól az Európai Parlamentről, az az, hogy az Európai Uniós GDP 20%-a 2020 végéig a gyártóágazatokból kell, hogy származon, ott kell, hogy megtermeljük ezeket a termelő ágazatokban. Ez is nagyon fontos cél, a termelő ág és az ember az ipar erősítése az európai gazdaságokban. Ugye a kettőt össze kell kapcsolni, és nagyon keményen kell harcolni az éghajlatváltozás ellen, ám az ipar újra születése is nagyon fontos cél. Szerintem a kettőt lehet, össze lehet hangolni. És ám fontos, hogy ez az összepárosztatás úgymond ne egy nehéz házasságba torkoljon, és ahogy többen elmondották, a válság hatásaiból való kilábaláshoz szükség van az ipar erősítésére. Egyesült Államokkal és Kínával is meg kellett állapodjunk az éghajlatváltozás elleni harcban. Ez nagyon fontos előrelépés. Ám egy nagyon távoli dátumot jelöltek meg partnereink. Az Egyesült Államokkal és Kínával megkötendő átfogó megállapodás tehát ebben az összefüggésben tárgyalandó, és mindeközben gondolunk el saját ipari ágazatainkra is. 1990 és 2011 között 19%-kal sikerült csökkenteni a kibocsátásainkat. Korábban 14% a globális kibocsátásnak az európai, ma csak 10%-i. És ez tovább fog csökkenni a későbbiekben megadott számadatok szerint. Én emellett támogatom a piac stabilitási tartalék fogalmát, amely a backloading utáni következő lépés lesz. Nagyon fontos az is, hogy ne legyen szénszivárgás, és az is, hogy ne menjenek el az ágazatok, a, az ipari, ne vonuljon ki az ipar. És jó, hogyha például az, az acél ágazatban a vállalatok ne vonuljanak ki az Egyesült Államokba, ahol aztán új kibocsátások kénytelenek el. Az alumínium termelés hazámban, Szicíliában erről sok rossz, negatív történet mondható el erről. Tehát a legjobb ipari szereplőink, az ipar éllovasai kimennek Európából, és ezrébe veszítjük el a jó magas értékű munkahelyeket így. Ezt feltétlenül kell kerülni. Ezért gondolom azt, hogy frissíteni kell a rendszert az új kihívásoknak megfelelően, egy, néhány, egy kritérium, új kritériumrendszer hátterében. Januárban új döntés született a bizottság 2019-ig ugyanúgy állapította meg a célkitűzéseket. Nem lehet megfelelkeznünk arról a tényről, hogy a bizottság kiadott egy közleményt az európai iparágazatokról, és a parlament pedig a fenntartható és versenyképes acélágazatról állásfoglalást fogadott el. Tehát van erre vonatkozó európai jogszabály, amely a gyártóipar megsegítését, támogatását irányozza elő. Tehát ezzel kapcsolatban is véleményt formáltam, remélem, hogy az árnyékradókkal lehet ezt majd tovább csiszolni, és már volt korábban egy ülés ezzel kapcsolatban. Egyébként van egy kulcsfontos jogállam a versenyképességgel kapcsolatban, nagyon fontos elem ez a szövegnek. Öt pontra szeretném kihegyezni a, a továbbiban munkámat a e témával kapcsolatban. Az első a legjobban teljesítő struktúrák, ezeket nem szabad, ezek sikerét nem szabad alásni. százszázalékos szabad kvóta alokáciát kapjanak 2030-ig ezek az érintett ágazatok. Ezen túl az Európai Bizottság ki kéne dolgozzon egy olyan allokációs rendszert, amely a termelékenységi célokat az októberi tanácsi konklúziók alapján határozza meg. Emlékezzünk arra is, Fontos, hogy ne hagyja fel az áram, elektromos árakat a tagállamokban, így is a legmagasabbak az energiaköltségeik, és ez a tény önmagában is alása az európai iparversenyképesség. Tehát van egy, nálunk 38%-kal nőttek, az energiárak még az óceán másik oldalán a palagáznak betudhatóan meg a 40%-kal csökkent az energiár. Hát ha ezekkel az államokkal versenyezni kívánunk, amelyek szintén jelentős termelőipar rendelkeznek, akkor ezeket az közvetlen, közvetett költségeket ellensúlyozni kell. Ez pedig csak úgy megy, e, csak így tudjuk a versenyképesség egy sújtó méltánytalan hátrányt kiküszöbölni. Ha nincs kötelező globális megállapodás, akkor olyan helyzetbe kerülhetünk, amikor egyrészt szénszivárgás jelensége is megfigyelhető, meg munkahelyek is megszűnnek. Ezért a termelést ösztönözni kell, hogy magasabb energiahatékonyságra törekedjen, ennek érdekében szerintem újra kéne beruháznunk az ITS-ből származó tételeket az innováció irányában. És aztán a olyan szívesen válaszol a kérdéseikre. On behalf of SN... A szocialista frakció képviseletében. Kedves kollégák, kedves elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a hozzájárulását a bizottsági javaslattal kapcsolatban, amelynek célja egy piacstabilitási tartalék létrehozása az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei kapcsán. A jelenlegi kibocsátás kereskedelmi rendszer nem megfelelő, és kulcsfontosságú az, hogy az ETS megreformáljuk, illetve egy olyan mechanizmust alakítsunk ki belőle, amely a tiszta beruházásokat támogatja. Azt gondolom, hogy ez az eszköz csak akkor érheti el a célját, hogyha megfelelő orientációval, illetve hatáskörrel ruházzuk fel. Először is nagyon fontos, hogy felgyorsítsuk a folyamatot, mi hamarabb elkezdődik, annál hatékonyabban segítheti majd a növekvő engedélyeket. Hogyha jó eszközeink vannak, akkor miért várakozunk ennyit a megvalósítással? 2017 azt gondolom, hogy kitűnő év lehetne a projekt indításához. A backloading gondolatát pedig el kell vetni. Politikai szempontból, hogyha egy irányt választottunk, és megpróbáljuk a kérdést ezen az úton kezelni, akkor nem engedhetjük meg magunknak, hogy letérünk ettől, erről az útról, és később a piacra ezeket újból bevezessük. Véleményem szerint a jelentés tevő javaslata kulcsfontosságú, nagyon fontos tisztázni a rendelet célját. A jelenlegi szabályok módosítására ebben az összefüggésben nincsen szükség. Fontos, hogy ezeket a jövőben jogalkotási javaslatok kezeljék az október 2014-es tanácsig végkövetkeztetések alapján, amelyek a 2020-as stratégiára vonatkoztak. Egy olyan jogalkotáson dolgozunk, amelynek nagy hatása lesz a jövőnkre nézve. Tehát nagyon fontos, hogy használjuk a józan paraszt észt, legyünk gyorsak, végezzünk hatékony munkát, és világosítsuk a célt. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Tosanovszki képviselő az ECR képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Grobácsik úr nevében szólok hozzá a vitához. Grobácsik úr nem tudott eljönni a vitára, éppen ezért szeretném a nézeteit bemutatni. Hálás vagyok Tejen úr megközelítéséért, hiszen ő egy olyan kérdése hívta fel a figyelmet, ami nagyon fontos. Fontos figyelembe venni Európa versenyképességét, illetve az európai cégek versenyképességét. Hogyha a backloading folyamata, folyamatát úgymond eltúlozzuk, illetve az árakat is eltúlozzuk, akkor ez további problémát jelenthetne az ipar számára. Szeretnék emlékeztetni egy olyan vitára, amelyet ebben a szakbizottságban körülbelül egy évvel ezelőtt folytattunk. Azt gondolom, hogy ez a vita nagyon élénk volt a teljes folyamatról. Azt gondolom, hogy annak idején um, az engedélykereskedelmi rendszerrel kapcsolatban figyelmeztetést intéztünk. Tajani úr megközelítését támogatom, mert azt gondolom, hogy a backloading folyamata az energiaipart támogassa. Erre a rendszerre eh, szükségünk van, fontos azonban, hogy belátható legyen ez a rendszer, világos, hiszen itt egy eh, nem természetes piacról van szó, szóval éppen ezért nagyon fontos, hogy ne teremtsünk további nem természetes költségeket, és ne bonyolítsuk túl a rendszert. Például a magas energiárak problémája, amely tovább bonyolítja az európai cégek helyzetét a világon, illetve a globális piacon. Nagyon fontos, hogy a helyzetet egyszerűsítsük, segítsük az ipar szereplőit, illetve nagyon fontos, hogy megfelelő előrelépést tegyünk. Szükség van a helyzet figyelemmel követésére, fontos ez, erről tájékozódnunk itt a szakbizottságban, hiszen mindannyian tudjuk azt, hogy vannak különböző javaslatok, és nagyon gyakran láttuk azt a múltban, hogy nem töltöttek meg tartalommal a jövőre vonatkozó javaslatot, e- javaslatok, ezt pedig el szeretnénk kerülni. Azt gondolom, hogy ez megbonyolította az életünket az elmúlt időszakban is. És ha nem lennének problémák, akkor nyilván most ezekről nem kéne vitáznunk. Köszönöm szépen Tájáni úr megközelítését. Köszönöm elnök. A következő hozzászól az áldek képviseletem Pedáláján úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Hét aggályunk van. Tajáni úr javaslatával kapcsolatban, nyitottak vagyunk a vitára, és nyilván különbözőek az elképzeléseink. Elsőként a következőt vetném fel. A fontos, hogy az ITRE szövegek kizárólag az MSZR-re összpontosítson. Tajáni úr felvetette a vitában a a szénkiszivárgás problémáját. Azt gondolom, hogy ezzel majd egy későbbi lépcsőben az áttekintéskor kell foglalkoznunk, tehát kizárólag az MSZ-re összpontosítsunk most. Másrészt fontosnak tartanánk a korábbi elkezdést a szocialistákhoz hasonlóan, 2017-2018 gyakorlati okok miatt megfelelő indítás évnek tűnhet. A jelenlegi alacsony piaci árak úgymond félrevezetik az ipart, úgy tűnik, hogy ezzel azt a reménykedik bennünk, hogy folyamatosan alacsonyan maradnak ezek az árak, ez pedig nem így igaz. 2021-i kiváltott hatás a jelenlegi rendszer keretében tulajdonképpen csapást vethet az európai iparra, tehát helyzetüket megnehezíti. Éppen ezért nagyon fontos, hogy 2017-18-ban már elindítsuk ezt a programon, az Egyesült Királyság és Németország is támogatják ezt az elképzelést. Amikor a, a backload engedélyekről van szó, fontos, hogy e, ezek tartalékba kerüljenek, hogyha visszatesszük őket a piacra, akkor tovább e, erősítjük a piaci instabilizációt. Ezen kívül szeretnék egy állandó törlési mechanizmust is bevezetni, Például, hogyha több mint 500 millió engedély van két év alatt, akkor ennek 20%-át állandóan törölni kell, azért, hogy más mechanizmusok is hatásba léphessenek. Ezekről majd később szólnék. Ami pedig a küszöböket illeti, nem látom okát annak, hogy ezeket meg kéne változtatni úgy, ahogy azt Tajani úr javasolta, amennyiben ezek megváltoztatására szükség van, ugye szintet kell csökkenteni, és az éves kiigazítást pedig 15%-ra kell emelni. Az energetikai főigazgatósággal is folytatunk erről vétető, azt gondolom, hogy a 15%-os külszöbb megfelelő határ lehetne amikor a tartalékba helyezzük a kibocsátást. Fontos, hogy készítsünk áttekintést, nem csak egyet, hanem két évente folyamatosan, mielőtt elindítjuk az új szakaszt. Azt gondolom, hogy a két év túl hosszú idő, az ipar azzal érvel, hogy nincs elég idő a felkészülésre, a beruházások előkészítésére. Fontosnak tartom éppen ezért a havonta történő nyomonkövetést, követést, tehát az egy-egy másfél évre történő csökkentés sokkal okosabb lenne. Két kérdésem van Tájáni úrhoz, aki a jelentéstevő. A hetes módosítóban az ő módosítója a NATO engedélyekről szól. Én nem értem a különbséget egész pontosan, az energetikai főigazgatóságot is megkerestem ebben a témában, tehát jó lenne kideríteni, hogy itt miről is van szó, mielőtt nyilatkoznunk kell, hogy mellette vagy ellene vagyunk. A hetes van, ami a repülést illeti, ez nem jelenti -e azt, hogy több kibocsátás engedély kerülne tartalékba, hogyha mondjuk a repülést ebből kivesszük. Köszönöm, Erikson úr. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Véleményem szerint az ITS rendszere nem működött úgy, ahogy szántuk, nagy problémákba ütközött ez a rendszer. Tennünk kell valamit, és nagyon örülök annak, hogy a bizottság megpróbálja ezt hosszú távon működtetni. Ezért támogatom az elhangzott gondolatot. Véleményem szerint a cél az kell, hogy legyen, hogy a szén ár kialakítása stabilá váljon. Nagyon fontos, hogy legyen ára ennek a szénnek, illetve fontos, hogy legyen ára a fejlesztésnek is hogy lehessen erre számítani a jövőben, illetve beruházásokat lehessen tenni. Biztos vagyok abban, hogyha stabilabb szénárfejlesztést alakítunk ki, akkor több beruházás születik majd, illetve több munkahely, és több energia, ezáltal az energia ára is csökken majd. Ez azt jelenti, hogy hatékonyabban és versenyképessé válhat, versenyképesebbé válhat ez az iparág. Ezen kívül csökken az import, és az energiafüggőség, ezek is pozitívumok, hiszen ez az energiafüggőség megszüntetése fontos célkitűzés az EU számára, illetve a szénkibocsátás mértéke is csökken. Ezért úgy gondolom, hogy a szén árának meghatározás, meghatározása az Európai Unió, illetve az ipar érdekeit szolgálja, tehát a tejani javaslat szerintem nem a megfelelő irányba halad. Az érvelés inkább amellett szól, hogy ne legyen ára a szénnek, és véleményem szerint ez nem szolgálja az európai ipar előnyét, illetve nem csökkenti a kibocsátást. Véleményem szerint a legfontosabb feladatunk a bizottság javaslata kapcsán az, hogy korán útra indítsuk, 2019-ben legkésőbb, 2021 helyett, és amikor a backloadingot lezárjuk, és az engedélyek átkerülnek az MSZR rendszerbe, akkor kell ezt elindítani. És akkor egy folyamatot biztosítunk ennek az egész rendszernek, és az ár volatilitást megpróbáljuk visszafogni a jövőben. Nagyon sok mást is tehetnénk annak érdekében, hogy jobban működjön ez a rendszer, de véleményem szerint az, hogyha korán útjára indítjuk, illetve azonnal, amint a backloading rendszert lezárjuk, véleményem szerint ez a két kritérium olyan, amelyben megállapodhatunk kompromisszumként, hiszen ez a legfontosabb teendőnk. Köszönöm szépen. Erikson úr már szólt a zöldek nevében árnyékjelentés tevőként. A GUE-től Ernst eh, urat helyettesíti Lambsdorff úr. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy megosztott a frakciónk. Az én álláspontom elég egyértelmű. És egy aforizmát szeretnék elmondani a lengyel írótól. A, ha az ember részt vesz a szent zarándok úton, attól még a lábának marad szaga. Ugyanez vonatkozik erre a rendszerre. A szén széndiokszid kibocsátási rendszer, kereskedelmi rendszer nem működött. Ezt elleneztem azért, mert a spekulációt vezette be, és a bizonytalanságot. Azt is el kell mondani, hogy a backloading némileg megoldást hozott, hiszen először 31 euróba került egy tonna, aztán az árcsökkenést követően 6 és 7 euró között mozgott a tonna ára, ami azonban meglepő volt számomra, az az, hogy a bankok támogatták legjobban a backloading folyamatát. Voltak olyan bankok, amelyek felkerestek, és valóban kiálltak a backloading mellett. Azt mondták, hogy támogatják az éghajlat stabilitást, azonban a derivatívákat akarták helyettesíteni. A pénzügyi válság során ugye ezeket törölték el. Azt kell, hogy mondjam, hogy a tajani kompromisszum jobb, mint a backloading rendszere. Tehát ez a kompromisszum jobb, és mélyrehatóan meg kell vizsgálnunk ezt a problémát. Mr. Tamborano, EFDD. Tamborán úr következik az EFD részéről. Mm. Il relatore Ombra eh, per questa relazione do a... Köszönöm szépen. Pexes kolléga az árnyék jelentéstevő, de én fogok szólni helyette. Méghozzá a saját nevemben. Olaszországban jó pár katasztrófa sújtott bennünket, Gondolok itt a földcsúszamlásokra, illetve arra, hogy több milliárd euróra rúgott a károk összege. Genova, Genova, illetve Róma esetét említeném. Ezen kívül egy acélgyár gyárat le akarnak zárni a nem igazságos verseny miatt, mivel hogy ők kimaradnak az ETS rendszerből. Mit is jelent ez az egész? Azt, hogy a rendszer nem működik, ahogyan a szabad globalizált piac sem működik már. Nem működik, és ezen rendszeren belül nem tudunk megmenekülni a munkahelyek elvesztésétől, illetve a versenyképesség csökkenésétől. Szerintem ebben a rendszerben csak vesztesek lehetünk, sokkal többet kell tennünk, mint amit ebben a rendszerben tettünk. A következő ülések során beszélünk majd erről, lesz erre lehetőségünk. Van egy módosító javaslata Tajani úrnak, egy olyan rendszerbe kell beruháznunk, amely a termelés területén nulla kibocsátást irányoz elő. Tehát nagyon fontos, hogy nem 50%-ban, hanem 100%-ban a nulla kibocsátásba kell beruháznunk. Erről majd még bővebben is szólok, elnök. Köszönöm szépen. A politikai frakciók nevében elhangzottak a felszólalások. Most az egyéb hozzászólók két percben. Gebrande úr következik. Yes, thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, ami a szénkiszivárgás illeti, némileg meglep az, hogy Tájáni úr ezzel a témával foglalkozik, hiszen ő sokkal jobban tudja, mint közülünk bárki is, hogy mi a helyzet ezzel a témával, hiszen a bizottság tagja volt, tehát nem csak, hogy ezt egyszer már figyelembe vették, az MSR jelenlegi javaslata szintén felőleli a témát. Volt ez egy politikai alkú is, miszerint 30 euróba kerül egy tonna, ami pedig a szénkiszivárgási listát illeti. Tehát azzal, hogy ő ezt megint taglalja, kétszer is beszámítja a szénkiszivárgását, tehát ezzel kicsit túlértékeli ennek veszélyét, úgy érzem, bár abban természetesen osztozunk, hogy ez aggályokat vet fel. De, mint említettem, ez már bekerült valahová máshova. Az MSZR-nek legfőbb célja természetesen az, hogy a nem működő ETS rendszert úgymond megszereljük, de és miért is szeretnénk ezt megoldani? Nem kapjuk meg azokat a beruházásokat a tiszta technológiában, amiket szeretnénk, és majd a végén még az is ki fog derülni, hogy nem sikerült teljesíteni a szénhez kötött, kitűzött célokat. Tehát minden mögött van egy olyan vízió, amelyet Európa jövőjének gazdaságára kialakítottunk. Milyen iparról beszélünk ilyenkor? A tegnapi iparáról? Erre van-e szükség? Vagy pedig új, innovatív e, iparra van-e szükség e, Európában? Az egyik holland napilapban ennek volt egy nagyon jó példája, volt egy holland vállalkozó, aki két adalékanyagot dolgozott ki, és a cementhez keverte. A cement 5%-áért felelős a globális széndiokszid kibocsátásnak, azzal, hogy a cementet hozzátette 30%-kal tudta csökkenteni a szükséges cement arányát. Ez innováció és ez a típusú cement sokkal jobb minőségű volt, mint a régi cement, ami használatos. Tehát itt egy jobb minőségű termék alakult ki, amely esetében sokkal kevesebb széndiokszid kibocsátásra van szükség, és ilyesmikre van szükségünk Európában. Ez pedig csak akkor valósulhat meg, hogyha megfelelő beruházás történik ebbe a típusú innovációba, és ez kizárólag egy jól működő RTS er rendszer keretein belül oldható meg. Robert John Smith szavait idézve, nagyon fontos, hogy legyünk óvatosak Kína, évente plusz 22%-ot investál kutatás fejlesztésbe, Európában is sokkal kevesebbet, Dél-Korea 5%-ot, 5%-et investálja a GDP-ének az innovációba, Európa pusztán 2%-ot, tehát fontos, hogy ne menjünk ezen szint alá. Köszönöm. Márten úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Tajani úrnak, hogy felhívta a figyelmet a problémára. Fontos, hogy megőrizzük az iparunk versenyképességét, és én ehhez csak csatlakozni tudok. Én is ugyanezekkel a kívásokkal az újraiparosítással szeretnék foglalkozni, és azt gondolom, hogy eljött annak az ideje, hogy kihúzzuk az ipart ebből az ördögi körből. Emlékeztetnék arra, hogy Európában a két jegyzőkönyv mellett a bolygó megőrzés és a cél, de nagyon fontos az ipar versenyképességének megőrzése is. Fontos, hogy Európa ne legyen a naív szereplő, úgymond. És csatlakozok mindahhoz, amit Tejen úrtól hallottunk. Az Európai Unió eh, azt fogja mondani, hogy aki máshol termel, máshol is fog értékesíteni. Tehát eh, nagyon fontos, hogy arra ösztönözzük a vállalkozásokat, hogy a tiszta technológiákba ruházzanak bele. Én fontosnak tartom a kiigazítást, tehát ez azt jelenti, hogy az összes olyan termék, amely az európai területen kívülről érkezik, fontos, hogy kötelező módon bizonyos széndiokszid kibocsátási kótát vásároljon meg. Azért, hogy megfelelő beruházások történjenek a tiszta technológiákba. Emlékeztetnék arra, hogy a bolygó megőrzése az a e- legfőbb elgondolás, és mindig van egy olyan hely ezen a bolygón, amit szennyez, tovább lehet szennyezni, és fontos, hogy az Európai Unió a többi kontinenset is arra összönözné, hogy ehhez az elképzeléshez csatlakozzon. Lewandowski úr. Köszönöm szépen. A bizottság javaslatának a kiinduló pontja nem felel meg az eredeti koncepciónak. Általában a piac logikája alapján az egyensúlyt az ár hozza létre. Itt azonban piac kudarcot val, és ezért mi beleszólunk ebbe a rendszerbe. Az első intervenció a 900 millióra vonatkozó backloading volt, illetve a piac stabilitási tartalék. Eredetileg egy kereskedelmi rendszerről beszéltünk. Most a tajáni javaslatait észszerűnek tartom. Hiszen kimondja, hogy az ETS rendszerben létrehozott egyensúly, művi egyensúly nem a végcél, a versenyképesség, illetve a CO2 kibocsátás csökkentése a célunk, és ezért támogatom ezeket az elképzeléseket. Köszönöm. Blanco López úr következik. Nagyon köszönöm, elnök úr. Itt a bizottságban többször, több ízben elmondtuk, hogy Fontos, hogy Európa ismét az iparosodás új útjára lépjen. Ez rendkívül fontos, hiszen a gazdasághoz hozzájárul, minőségi munkahelyeket teremt, illetve innovációt hoz létre, valamint exportálható kapacitást. Ez azt jelenti, hogy föl kell lendítenünk az iparosodási folyamatot, ezért azt kértük a bizottságtól, hogy mutassa be az erre vonatkozó tervét, Ez a kulcsa a gazdasági fellendülésnek. Ami pedig az éghajlatváltozás elleni harcot illeti, osztom azt az aggályt, amelyet a jelentéstevőnk megfogalmazott. A üvegházhatású gázok kibocsátását ennek csökkentését támogatjuk, ugyanakkor támogatnunk kell az iparágat is, ezért Támogatom az mszr t azonban ezt egy olyan kontextusba kell megfogalmazni, ahol az európai ipart is fölkarolhatjuk, az energiaintenzív iparágakat is ideértve. Spanyolországban az acélipar adja a GDP 30%-át, rendkívül fontos észben tartani, hogy ez az iparág hanyatlóban van Európában. Ez nagy mértékben az energia árának köszönhető. Véleményem szerint többet kell kérnünk a bizottságtól, nem csak MSZ-re van szükségünk, hanem szükség van arra is, hogy a bizottság egy ambiciózus projektet vázoljon föl, azzal a céllal, hogy támogassa az európai ipart, illetve az éghajlatváltozás ellen is harcoljon egyúttal az a feladatunk, hogy a KKV-k versenyképességéről meggyőződjünk. És még egy utolsó gondolat, ha megengedi elnök úr. Vezető szerepet kell betöltenünk, mint az éghajlatváltozás elleni harcban, de az innováció és a munkahelyteremtésben is. Köszönöm, Helmer úr. Köszönöm, elnök úr. Tajani úr rám mutatott fontos harcoljunk az éghajlatváltozás ellen is, meg helyreálljon az ipar. Szerintem mind a kettőt el lehet érni. Legyünk realisták, a kettő homlok egyenest ellenkező. Az éghajlatváltozás elleni harc pontosan az, ami, el, ami felviszi az energiárakat, és az jelentős részben hozzájárult az iparhanyatlása az Európában. Tajani úr azt mondja, hogy csökkentettük a kibocsátásokat, szerintem azt mondta 20%-kal, semmiért nem tettünk, hanem áttettük olyan helyre a kibocsátást, mint Kína. És Gebrandi úrnak mondom, a szén dioxid szivárgás most is történik. Kérdés, hogy nem az a kérdés, hogy ki tehet róla, történik. Siemens, BASF, Alcoa bezárják a vállalatokat, kiviszik őket Európából, ott termelnek tovább. Ez történik, ezt nem lehet hagyni. Az ETS-t piaci mechanizmus alapján fogadtuk el, abban a hitben, hogy az Ám kollégák, hogyha folyamatos szabályozó beavatkozásra van szükség, hogy kiigazítsák az árakat, akkor az nem piaci mechanizmus, hanem csapni való dolog. Stabilitási mechanizmus, e, e, carbon leakage, engedélyek. Mindez teljesen teljes ostobaság lehet, hogy kevésbé vagyunk paranoidok a mi pártunkban a széndiokszid kibocsátása szemben, és nem nagyon szeretjük az adókat, ez igaz, ám sok közgazdász mondja azt, hogy ha komolyan veszik a széndiokszid kibocsátás csökkentését, akkor egy egyszerű CO2 adó sokkal hatékonyabb, átláthatóbb, jobb lenne az ipar számára is. Akkor miért van az, hogy az európai intézményekben soha sem tudtuk belátni azt, hogy elbukott egy projekt? Soha nem tudjunk szembenézni azzal, hogy a kudarcot vallunk ott az ETS, ott az euró, amely még nagyobb szintű bukás. Miért vagyunk egyszerűen képtelenek abban arra, hogy, hogy belássuk, hogyha valami lem, vala, valami túlélte az életpályáját, akkor hagyd ne hagyjuk tovább szenvedni, hagyjuk meghalni. Következő hozzászóló. Na hát erről lehet vitazni, hogy mi az, ami elbukott, mi az, ami nem. Ám helytálló az a megállapítás, hogy először is az ETS-re egy olyan eszköz jött létre, ahol igyekeztünk piaci eszközökkel csökkenteni a CO2-t, és ez végig is működik, mert csökkent a CO2. Nem állunk a rosszul Európában ebben, ha mégis beavatkoztunk a backloadinggal, és beavatkoztunk egy elvileg piaci működésű rendszer működésébe ezzel. És ezzel ezt be kell fejezni. Nem lehet egy célt teljes erővel követni, ugye a, klímát, a klímaváltozás ellen fellépni, ugyanakkor az ipar is nagyon fontos, ám előbb-utóbb dönteni kell, hogy vajon az ipar érdekeit képviseljük Európában, vagy sem, vagy tovább nehezítjük az ipar dolgát Európában más célok érvényesülése miatt. Sokan vitatkozunk erről sokat, ám el kell döntsük, hol állunk ezekben a kérdésben, és szerintem egy fontos, hogy óvatosan modernizáljuk a, az ETS-t, ám minden hatását figyelembe kell venni, ahogy Tájén is mondotta, különben nem vagyunk felelősek. És az iparokat, a, a, az innovatív ipar ágazatokat kell védeni, és nem a régit. Ám a, a régnek nevezett ipar, amit ismerek, abszolút innovatív, több sajtó fejlődik, nem lehet ketté választani az ipart, egyik innovatív, a másik meg nem. Köszönöm, Piper úr. Köszönöm szépen röviden csak kiegészítés gyanánt a tájáni koncepció úgy rendben van egészében, és helyén való az is, hogy kötelezővé tesszük a támogatást és egyes ágazatok ingyenes kvótákat kapnak, ez is. Ugyanakkor látnunk, ez egy kompromisszum, és amit Tajan úr egyébként javasol, a némleg csökkentett tartalékokkal, már így is túl magas számomra, mert úgy gondolom, hogy itt egy piaci eszközt másodszor akadályozunk működésében, először a backloadinggal, most meg a stabilitás tartalékkal, minden hónapban kitalálunk valami újat, holott az iparnak 30 éves beruházási előretekintéssel kell bírnia, nem lehet folyton beavatkozni a rendszerbe és a hitelességét a tervezésnek megakadályozni, és tervezhetetlené tenni a jövő. Tajani úr egy kompromisszumot állított össze, amely remélem, hogy politikailag megáll, ám nyilvánvalóan kompromisszum, és nem az, amit mi néppártként elképzelnénk. És szeretnék a jelentéstevőnek még egy dolgot elmondani. Az Envi-ben azt a álláspontot képviselik, hogy a közvetvédelmi szakbizottságként eldöntik ott majd, hogy mivel megyünk a tárgyalási fordulóba. Mi tehát ipari szakbizottságként pokolian kell figyeljünk arra, hogy a mi szavunk is megjelenjen, és ne, hagyják, hogy az, ne hagyjuk, hogy az ipart abszolút szőnyeg alá söpörjék. Very, very... Köszönöm. Nagyon fontos, hogy a problémákat mindkét szakbizottság szempontjából megvilágítsuk. Gerek képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Majd egy jó ideje foglalkozom az ETS-szel érdekel a téma, és a kezdetektől fogva látjuk, hogy kudarcot vallott ez a rendszer, nincsen jövője, folyamatosan barkácsolgatunk a rendszeren, és úgy tűnik, hogy a jövőben is folyamatosan új ö, problémák fognak megjelenni. Mi is történik jelenleg? Azt szeretnénk, hogyha itt meg lehetne javítani a korábbi hibákat. Fontos a versenyképesség a szó dág értelmében, illetve nem tudjuk ezt hogyan határozzuk meg, hogyan mérjük a versenyképességet. Itt eh, beszéltünk a számadatokról, 100 millió eh, tonnáról, 400 millió tonnáról, de honnét jönnek ezek a számok? Azt gondolom, hogy ez nem hatékony rendszer, például nem veszi figyelembe mezőgazdasági és erdészeti tevékenységeket, tehát Fontos, hogy ezt kiküszöböljük. És fontos, hogy egy másik rendszert alakítsunk ki. Tehát például ezt a javaslatot a backloadingra is alapozhatjuk, amely lehetővé teszi azt, hogy kapcsolat alakítsunk ki a hatékonysággal, hiszen csak hatékony módon tudunk innovációt elérni, és így tudjuk csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. Azt gondolom, hogy át kell tekintenünk ezeket a rendszereket, és nem kell mindenáron stabilitásra törekedni. Úgy tudunk stabilitást teremteni, hogyha megszüntetjük ezt a rendszert. Köszönöm szépen, Werner asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék néhány megjegyzést tenni. Az első megjegyzésem a bizottság azt javasolja, hogy vezessük be a piaci ehm, stabilizálást 2021-től vezessük be, Griffin kolléganőmmel egyetértek, fontos lenne, ha 2017-től vezetnénk be ezt a rendszert, azért, hogy a vállalkozásoknak ehm, beruházási biztonságot teremtsünk, ami pedig a backloadingot illeti, illetve a piacról kivett engedélyeket, fontos ezeket nem újból piacra vinni, amúgy eh, két milliónyi plusz eh, engedély lesz a piacon, és ahhoz vezethet, hogy a 3,2 eh, euró átlagos ár lesz. Hogyha komolyan vesszük ezt a kereskedelmi rendszert, akkor nem szabad több olyan jegyző, jelzést küldenünk, amely a széndiokszid kibocsátást tovább csökkenti. Ami a többlet kiszámításának időtartamát illeti, ezt csökkenteni kell, a két év túlságosan hosszú idő, hiszen így nem tudunk a be nem látható dolgokra megfelelően reagálni. Negyedik megjegyzésem pedig a következő a bizottsági javaslatában kizárólag a e, piaci stabilizációs tartalék létrehozásáról van szó, és nem a szén kiszivárgásáról. Ennek más út van a helye, és a bizottság javaslatában erre egyáltalán nem tért ki ami az energiaintenzív e, gazdasági ágazatokat illeti, nagyon fontosak a hatékony szabályozások a kiszivárgása vonatkozóan, amelyek 2020 után is hatályban lesznek. Viszont ami a jelenlegi tartalék létrehozását illeti, illetve javaslatot, ez teljesen más helyen szerepel. Mint említettem, nagyon fontos a versenyképességet megtartani, és a tanács végkövetkeztetésében is szerepel az, hogy az energia és ékolati csomagban fontos garantálni a versenyképességet, eh, illetve eh, ezt garantálni kell. Azt gondolom, hogy erről a kérdéskorról is fontos lenne tovább gondolkodni. Köszönöm szépen, Cánonát úr. Sí, grazie, presidente. Mm. Köszönöm szépen, elnök úr. Két dolog csúszik itt össze. Egyrészt az üvegházhatású gázok kibocsátását szeretnénk csökkenteni, tehát az éghajlatváltozás ellen veszük fel a harcot, illetve megpróbáljuk megmenteni az ipart. Nos, egyértelmű, hogy ez nem lesz könnyű, de muszáj megtennünk, tehát muszáj, hogy mind a két aspektus győzedelmeskedjen. Hiszen Hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor katasztrófa vár ránk, ezért fontos, hogy a két dolog valóban karöltve működjön. Versenyképes legyen az iparágunk, illetve megvédjük az éghajlatot, csökkentsük az üvegházhatású gázok kibocsátását a kiotói protokoll alapján. Hogyha megvizsgáljuk ezt a két területet, akkor azt látjuk, hogy ezek ezek eh, ugye ellentmondásban vannak egymással, mégis ennek a kihívásnak meg kell felelnünk. Véleményem szerint tehát fontos, hogy eh, ne csak a minőségi megfontolásokat eh, vegyük figyelembe, hanem a mennyiséget és a minőséget együtt, és nézzük meg, hogy mi a kapcsolat a kettő között. Ezután egy észszerű perspektívát vázolhatunk föl magunk van, magunknak. Lehet, hogy jelenleg még nem körvonalazódik a kép, tehát nem pontosan látjuk azt, hogy az energiaintenzív iparágakkal mi is lehet a helyzet, illetve az ETS költségek növekedésével mi a helyzet, mi mikor történik, tehát ezeket még nem látjuk tisztán. De csökkent az etés költsége, és meg kell néznünk, hogy e- ebben milyen lehetőségek rejlenek. Ezen kívül. Azt gondolom, hogy ha az ETS bevétel technológiai innovációra fordítjuk, az egy remek ötlet. Pilar de Castillo következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok megjegyzést hallottunk, és igazából nem is nagyon tudom ezt kiegészíteni. Szerintem a tajani javaslat nagyon sok mindennek megfelel azoknak a dolgoknak, amiről már beszéltünk itt a bizottságban, amelyek segítségével a versenyképességet biztosíthatjuk az ipar számára. Illetve a hagyományos megközelítéseket is figyelembe veszi ez a javaslat. Az MV véleménye is érdekes, ezt is érdemes figyelembe venni, venni illetve megnézni a backloading eredményeit. Azt hiszem, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a lehetőségeinkre, illetve az ipar versenyképességének fontosságára. Ezért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos ez a javaslat, és ez megmutatkozik a módosítókban is. Olyan javaslat tehát, amely megfelel a szakbizottságunk elképzeléseinek érezzük a felelősséget, amely terhe bennünket ez irányban. Elkezd Triober asszony, most viszont Tajenni urat kérem, alelnök úr, ha összefoglalná az eszmecsere lényegét jelentéstevőként, mit, hogyan reflektálna mindenre. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönöm a hozzájárulást a vitához. Úgy érzem, hogy van azért elég széles körű konszenzus, ám több olyan képviselőtársam azért azt is többen jelezték, hogy érdeklődőse fordulnak a témához, és vannak azért ütközési pontok. Hadd hangsúlyozom mindenek előtt az idő tényezőt. Az ilyen jellegű jogszabályok elfogadásánál Ugye a, a mostani alaphelyzetből kell kiindulnunk, a most. És érzékelnünk kell a veszélyt. Az ipar elvándorlásának veszélyét, a dezindustrializáció veszélyét, munkahelyek százezrei, milliói szünhetnek, meg, láttuk hogy vonzó lehet esetleg a világ más részein beruházni, átvándorolni csak elég, ha csak az acélágazat válságát vizsgáljuk meg kicsit közelebbről, jól látható a probléma miben léte, és ezt szükrözték hozzászólások is. Például a 15-ös módosító, amely arról beszél, hogy 2015-ig mik a teendők, és mindenképpen meg kell jósolnunk a, a mozgások irányát, és erre kell reagálnunk. Másfél év van arra, tehát, hogy e korrekciókat bevezessük. Szerintem értékelhető az a szellem, amelyben íródott az anyag mindenki számára, és igen, az éghajlatváltozás ellenőrzet nagyon komolyan kell venni, ám azt is, hogy a vállalatok költségei ne növekedjenek olyan mértékben, hogy az alása a versenyképességüket, és azt is látni kell, hogy az energiaár már most is jelentősen sújtja e, ipari vállalataink versenyképességét. A hetes módosítóban a nettó szó került kiegészítésként a szövegben, szövegbe, mert a bizottság szövege nem volt elég világos. Tehát a az általános kvóta tekintetében az ipari ágazatokban szedett ismereteim alapján mondhatom azt, hogy itt a versenyre kell figyelemmel lenni. És nagyon sok nem európai uniós vállalat is szerepel ebben az ágazatban, verseny fontos, hogy az európai vállalatok verseny pozíció erősödjék. Ezeket is szem előtt igyekeztem tartani, mint tényezőket. Az ITS által generált bevételek ipari immunációból visszaforgatása feltétlenül fontos. Nem arra kell használni ezeket a betételek, bevételeket, hogy egyszerűen bedobjuk őket a költségvetésbe, hanem vissza kell forgatni az iparba az ETS bevételeket, hogy javítsuk az ipari output minőségét. Ez is fontos tényező. Mivel magam is dolgoztam biztosként, ugye sokat beszélünk a harmadik ipari forradalomról, a nem szennyező, alacsony széndiokszid kibocsátású ipar forradalmáról. Nos, e cél érdekében az iparpolitikában megfelelő beruházásokat kell eszközölni. Ugye a 2020, Horizont 2020 pont erről szól, innováció és kutatás. Én arra hajlanék, hogy ez irányba tegyük ezeket a tételeket. Biztosként is ez irányba dolgoztam, és ez nem sokat változott mostanáig. A, tehát nem fontos, hogy ne pazarló, energiapazarló ipari tevékenység folyjon Európában. Megfelelő módon ösztönözzünk, innováljunk, oldjuk meg eközben persze az éghajlatváltozás problémáját is, és ne az legyen cél, hogy a vállalatokat kikényszerítsük Európában, mert akkor tovább szennyeznek, majd csak Kínában. Köszönöm szépen, hogy szót kaphattam, meg próbálok rövid lenni. Széles körű vitát folytattunk, és csatlakozni szeretnék mindazokhoz, akik azt mondták, hogy erre a vitára egy nagyon érdekes politikai lendületben kerül sor. Az Európai tanács októberben ülés, ezért nagyon fontos végkövetkezetéseket fogalmaztak meg, illetve számos fontos fejlemény történt az USA-val, illetve Kínával való kapcsolatokban az ő bekapcsolódásukat illetően. Nagyon fontos, hogy Európában továbbra is vezető szerepet töltsünk be, és négy megjegyzésem volna elnök úr a javaslathoz kapcsolódóan az első. Egy percet szeretnék szánni a javaslat céljaira, hiszen ez talán segítheti a további munkát. Az MSR jelentős többlettel szeretne foglalkozni az engedélyek kapcsán, illetve jövőbeni sokokkal szemben úgymond ellenálló képességbé szeretné tenni a rendszert. Azt reméljük, illetve várjuk, hogy növekszik majd a bizalom is az EU ETS-ébe vetett bizalom a szénpiacon és azt gondolom, hogy a javaslat, illetve a vita is jól tükrözte ezeket a kérdéseket. Tehát nagyon fontos, hogy a javaslatot hamar el tudjuk fogadni, és ne szalasszunk el fontos lehetőségeket költséghatékonyság szempontjából, illetve más szempontból sem a, az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákba történő beruházás területén sem. Van még egy megjegyzésem, mert erről még nem hallottunk, szakbizottságunk számára egyértelmű az, hogy nagyon fontos, hogy hatékony eszközünk legyen az engedélyek kialakításában, olyan esetben, amennyiben az igények jelentős mértékben növekszenek, hiszen a vállalatok viselik ennek a kockázatát, tehát ez nagyon fontos. Ami a második megjegyzésemet illeti, a versenyképességre szeretnénk összpontosítani. Szeretnénk versenyképességet teremteni az európai ipar számára. Az eu és rendszere figyelembe veszi a versenyképességet, mégpedig az engedélyek kiadásában. Ezen a vitán is többször felmerült ez a kérdés, csak megerősíteném azt, hogy a jelenlegi védelem kibővítése került az évtized végéig. És értjük azt, hogy Európa, amikor létrehozta a különböző benchmarkokat, szénkiszivárgási védelmet, akkor jól tette ezt a lépést. Tehát annak idején az üzenet is világos volt a tanácsi csúsztálkozón októberben, és itt most hasonló az üzenet. A harmadik megjegyzésem bizonyos módosítókhoz kapcsolódik, amelyeket a vita során számos képviselő javasolt, ami a szénkiszárgási elemet illeti mint ahogy én, az én biztosan már korábban elmondta, illetve a Szemvi Szakbizottság is, hát mi egy olyan javaslatot szeretnénk, amely figyelembe veszi a tanácsi végkövetkeztetéseket, és erre talán emlékeznek. Illetve a jelentéstevő is említette ezt hozzászólása elején. Vitákság nagyon fontos a szénkiszivárgási elem, a bizottság pedig figyelembe fogja venni majd ezt az áttekintésre vonatkozó következő javaslatában. Számos szóval további módosításról is szó volt ma, mint például a korai kezdést illetően, illetve a backloading tartalékba helyezése. Kanyette biztos eh, már elmondta, és én csak ismételni tudom, hogyha a többség a parlamentben és a tanácsban támogatja ezt a javaslatot, akkor a bizottság nem fogja ezeket a változásokat megakadályozni. Negyedik megjegyzésem az időzítése vonatkozik. Mi úgy érezzük, hogy rendkívül fontos ezt a javaslatot mi hamarabb elfogadni. Tehát támogatjuk a elfogadást, teljes mértékben bekapcsolódik ebbe a tanács, a parlament és a bizottság. Ez pedig szintén nagyon fontos, és utolsó megjegyzésem, elnök úr, az én biztosan már elmondta azt, hogy amikor ezt a vitát lezárjuk, addigra a bizottság elkészíti javaslatát az áttekintésre vonatkozóan az ETS rendszer keretein belül. Ez pedig nagyon fontos az ipar számára, a beláthatóság szempontjából, hiszen itt felhívjuk a figyelmet a, a szükséges módosításokra. Ennyit szerettem volna mondani. Elnök, köszönöm szépen. Mint ahogy említették a kollégák, valószínűleg széleskörű támogatást élvez majd a jelentéstevő véleménye. A kollégák nagy része is támogatja ezt, de fontos, hogy felkészültek legyünk itt az itrében, és megfelelő megbeszéléseket folytassunk az Envi kollégáival, hiszen a vélemények eltérnek, és nagyon örülnék annak, ha jól felkészültek lennénk. Ez nem ez könnyű feladat. Nagyon örülök és hálás vagyok Ivo Belet úrnak, aki itt van az ülésünkön, ő a jelentéstevője az MV bizottságban a témának. Ön hallotta összes megjegyzésünket, elvárásainkat, érzékelje az általános hangulatot a témával kapcsolatban. Az enviben nyilván kicsit más a hangulat, de nagyon fontos, hogy kompromisszum szülessen. De a mi szakbizottságunkban táján ürjentésre széles támogatottságot élvez, az összes módosítójával. Ivó, szeretnél szólni? Örülnénk neki. Uh, This is the Committee of Industry and Innovation, I see. Yeah. Köszönöm, igen, ez az Ipari és Innovációs Szakbizottság, látom. Nos, csak egy perc, tisztelt elnök úr, köszönöm, hogy megkaptam a szót, ahogy ön is tudja, tíz éven keresztül együtt dolgoztunk ebben a bizottságban, tehát nagyon jól ismerem ezt a szakbizottságot, nagyon sok ismerős arcot látok. Most az MV szakbizottságban vagyok, és hamarosan be is nyújtom a jelentés tervezetemet. Amit itt hallottam ma Antonio jelentése kapcsán, azt mutatja, hogy egyértelmű, hogy ezt a rendszert korrigálni kell. Ennek a kiinduló pontja az időpont, az, ami kérdéses, de azt látjuk, hogy a, a backloading esetében mindenképpen fel kell vennünk a csatabártot. A lényeg az, hogy valamilyen időpontot is találjunk erre. Ami pedig a piaci stabilitási tartalékot illeti, ez nem backloading. A backloading az egy egyszeri alkalmazás volt, azzal a célral, hogy a túlkínálatot megpróbáljuk megoldani. Amikor támogattuk ezt itt a parlamentben, akkor Egyértelműen azt kértük a bizottságtól, hogy egy strukturális reformjavaslatot tegyen, és most ugye ezt teszik, egy strukturális reformra tesznek javaslatot, ezt akartuk, egy piac alapú javaslatot, hogy ne kelljen még egyszer belenyúlni ebbe a rendszerben, a piac önmagát korrigálhassa, ebben azt hiszem, hogy megállapodtunk. Maga az a tény, hogy itt ültem, segít, hiszen nagyon sok konstruktív jelentést, konstruktív javaslatot hallottam, és nagyon sok területben átfedés van az envivel, tehát kompromisszum lehetséges. Nagyon remélem, hogy ahogy Kanyelte biztos is javasolta múlt héten, februárra vagy márciusra megszületik a megoldás, és akkor átmehet majd a parlamenten, illetve a tanács asztalára kerülhet. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm a hozzászólásukat, a megjegyzéseket. A módosítók benyújtásának határideje november 24-e, tehát egy hét múlva, november 24-én 12 órakor, Az a legfontosabb tehát, a módosítók benyújtásának határideje egy hét múlva lejár. Köszönöm szépen tisztelt kollégák, és köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, az NV jelentéstevőjének is, illetve az árnyék jelentéstevőknek. Nézzük a következő napirendi pontot, a hetes napirendi pont. A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program ennek a végrehajtásáról, illetve annak jelenlegi állapotáról hallunk majd beszámolót. A DJ, az illetékes DJ-től. 2013 végén fogadták el ezt a programot, a COSME programot, ennek az a célja, hogy a hitel problémák problémákat megoldja a kkv számára. Száz ezer KKV kapott olcsó hitelt az elmúlt mandátum során a COSME programokhoz hasonló programok segítségével. Ezek versenyképességi és innovációs programok voltak, tehát más volt a nevük, nem ez, hogy COSME most az új programról fogunk beszélni. Egy kicsit késésben vagyunk, de remélem, hogy sikerül majd időben lezárni ezt a napi rendi pontot, az igazgató asszonynak pedig átadom a szót. So, thank you, Mr. Chairman. Thank you for the... Köszönöm, elnök úr hogy bemutathatom a program célkitűzését, akkor a vállalkozások és a kiskállatok versenyképességét célozza megjavítani. Ez első olyan program, amely a KKV-kra került kialakításra, síként olyan eszköznek tekintjük, mely révén Európában lehet támogatni ezt a kört. Hadd mutassam be mi a probléma, amelyet, amelyet orvosolni hivatott ez, a, ez az eszköz. Először is, 70-től 88%-ig terjedt az a kör a vállalatok körben, ahol, a, amelyek megjelölték az adminisztratív nehézségeket a határon átnyúló kereskedelemben. Tehát a túlzott a bürokratikus teher, és ezt a KKV-k érzik, még a belső piacon is. Különösen a KKV-k panaszkodnak emiatt. Nem tudják kiaknázni a belső piac kínálta előnyöket, ezért oly fontos, hogy lépjünk, csökkentsük a nem szükséges igazgatási, szabályozási terheket a KKV-k vállán. Második fontos tényező, amely hatása van a KKV-k versenyképességére, a viszonylag gyenge vállalkozói szellem az Európai Unióban ahogy a 2012-es barométer felmérés mutatta, csak 37% az európai polgárnak szeretne önvállalkozó lenni, míg Amerikában 51% az arány, Kínában pedig 56% szeretne magánvállalkozóként dolgozni. Az új hitelek kihelyezése az egy milliós tétel alatt 40%-kal csökkent az eurozónában. A Lehman Brothers bukása óta. Azt is látni kell, hogy folyamatosan csökken az eurozónában ez a, ez a, ez a trend, ahogy a bankok egyre szigorúbbak a hitel értékeléskor, hiteligények értékelésekor. A 13%-a az európai exportoknak Különösen Ciprusban, Görögországban és Szlovéniában érzékelhető ez, holott a mikrovállalatok és az innovita vállalatok a legne, kapnak legnehezebben hitelt. Mint mondottam, 13% az EU határon kívüli exportnak indul csak KKV-kből. Tehát a KKV-k voltaképpen nemzetközi esülnek. Európán belül sem, meg Európán kívül sem mondható ez el. Egyes beszések szerint jelenleg mindössze 25%-a a KKV, európai KKV-knak exportált valaha is az elmúlt három évben Európán kívülre, épp a saját hazai piacon kívülre, és a 13% exportált az EU-n kívülre. Alacsony számok ezek tehát nagyon. Mik is tehát a kozme céljai? Az előbb említett négy kihívásban, azok meg leküzdésében szeretnénk segíteni a KKV-kat. A kozme tehát az első ilyen KKV-kre kitalált program általános célja, hogy a KKV-k létrehozását, növekedését javítsa, valamint versenyképességét fokozza a helyi pénzügyi közvetítőkre és üzleti támogató intézményekre támaszkodik, a kamarákra, klaszterekre. Ezek lehetnek azok a multiplikátorok, amelyek alapján a COSME ki tudja terjeszteni tevékenységét, amelynek költségvetése 2014 20 milliárd euró. Éves munkaprogram alapján működik a COSME, és a 2014-es munkaprogram ...246 ezer 246 millió eurót mozgat meg az ezévi program. A teljes költségvetésnek kb. 20%-a a szabályzás szerint a piac való hozzáférést kell javítsa, ez 61 millió volt ez az összeg ebben az évben. A két általános cél az EU piacokra való kijutás segítése, illetve az EU-n kívüli piacokra való bejutás segítése, és konkrét szolgáltásokat kínálunk ezen belül a KKV-k számára e célból. A fő cselekvések e célben, a célban, amelyek finanszírozást kapnak, az Enterprise European Network létrehozása, amely folytatása annak a tevékenységnek, amely az előző programban indult, és amely valóságos hozzáadott értéket hozott. Egyfajta one-stop shopként működött a vállalkozások számára, ahol támogatást kaptak, és a merévén tudták javítani versenyképességeket. Körülbelül 600 vállalkozás segítő szervezet működik 52 országban beleértve Marokkót, Tunéziát, Egyiptomot és Izraelt. A következő években a hálózat kiterjeszti tevékenységet más EU programokra is, például a Horizont 2020-as programokra, például a dedikált tanácsadái szolgáltatás, amely a KKV-k részvételét segíti az Európai Uniós programokban szinergiát kiaknázva a különféle EU forrásokból finanszírozott programok között. A pályázati kiírás az új Európai Enterprise Networkre 2014. februárban került kiadásra, és egy új megerősített stratégiát e, várunk ettől a jövőre vonatkozóan. Több mint 600 szervezettől kaptunk pályázatokat. A támogatási szerződések adárása 2015. januárjában történik majd, és a második pályázati forduló pedig azon földrajzi területekre indul majd el, amelyekben az, amelyek az első körben nem szerepeltek. Egy másik fontos kezdeményezés, amelyet a COSME célkitűzése között támogatunk, az online portálok építése. Itt egy jól ismert kezdeményezés az Your Europe Business portál, a KKV-k és az IPR Helpdesk. A Kína, Latin Amerika és Délkelet Ázsia IPR KKV Helpdesk közvetlen szolgáltatásokat kínál a vállalatoknak, tapasztalt szakemberek adnak tanácsokat személyesen, online kapcsolat révén, meg workshopok is, elektronikus oktatás is folyik. A szolgáltatás országokat is, területeket is lefed, lefed olyan gyorsan növő piacokra koncentrál, ahol az IPR-hoz kapcsolódó problémák érzékelhetőek. A szolgáltatást helyben is kínálják az európai KKV-knak, amely Tehát online is, élőben is lehet szolgáltatásokat kapni. a konzorciumok kiválasztása folyik, és most értékelik, most folyik az értékelési folyamat, 2015 első negyedévében áll majd fel a rendszer. A COSME projekt 11%-át arra szánjuk, hogy a vállalatok keretfeltételeit javítsuk. Egy célkitűzés terület alatt a COSME támogatási tevékenységeket finanszíroz, amelyek a keretfeltételeket javítják. Itt két fő tevékenységi típus különböztetünk meg. Egyrészt azokat a cselekvéseket, amelyek a bizottság döntéshozati folyamatát támogatják, és a belső európai bizottsági megjelenését a KKV-knak az iparpolitikában. Itt olyan cselekvéseket támogatunk, amelyek a, a a Stoiber Groupként ismert bürokratikus terheket csökkentő csoport munkáját illeti, illetve a szakpolitika készítést igyekszünk segíteni. A második tevékenységi csoport azon cselekvések köre, amelyek közvetlenül hivatottak konkrét ágazatok versenyképességét javítani. Ezen a területen e cselekvési körben több különféle cselekvés működik, a klaszterek, a kettek támogatása, vagy pedig az idegenforgalmi ágazat segítése. A klaszterek segítésére 2014-ben két program indult, az egyik az Excellence nevű, a másik a klaszterek esítésé nevű program. Ami pedig az idegenforgalmi ágazatot illeti, 2014-ben már elindítottunk, ki, kiadtunk egy pályázati felhívást az EU határokon átnyúló turizmus mozgását elősegítendő, a szezonokon kívüli mozgást elősegítendő. És általában az egész ágazat versenyképességét igyekszünk javítani, az idegenfogalmi termékek és szolgáltatások kínálati oldalának diverzifikáció révén. A harmadik kozmet terület az, ahol a költségvetés fél százalékát költjük el, ez a vállalkozás szellem erősítése. E célok alatt a legnépszerűbb program az Erasmus a fiatal vállalkozók számára című. A bizottság igyekszik egyszerűbbé tenni az új vállalkozók számára a mobilitási programokban való részvételt, ezzel segítve az vállalkozási know-how, vállalkozás barát környezet és hozzáállás terjedését, valamint a megfelelő menedzsment technikák terjedését. 2014-ben a hetedik ciklusa indult el a Erasmus a fiatal vállalkozók számára című programban, és 2015. februárja várjuk a pályázatokat 24 hónapos időszakra vonatkozóan. Azt várjuk, hogy 2017. januárjára 1300 csere történik, 2000, több mint 2000 vállalkozó regisztrált a közvetítő testületek révén. költségvetés fennmaradó része, amely kb. 60 százalék, nos, erről Esprit Bakterz kollégám fog önöket tájékoztatni, aki részletesebben beszámol a működésünk mikéntjéről. jelentős mértékben csökkent a hitelezések a kávék számára. Éppen ezért a KAZME, mint pénzügyi eszköz, azon kkv számára jött létre, akik amúgy nem kaphatnának finanszírozást. Tehát tudjuk azt, hogy történik hitelezés a piacon, viszont ez inkább a kockázatos KKV-kat érinti, viszont ami a kockázatos KKV-kat illeti, a bankok őket nem szeretnék támogatni, és ez a mi feladatunk. Ami a programot illeti, szeretnénk több mint 330 ezer KKV-t támogatni, és 25 milliárd eurót rendelkezésre bocsátani. Hogyan is érjük ezt el? A COSME program két különböző pénzügyi eszközt azonosít, létezik ez is a, hitel, a hitelezési eszköz, illetve mind a kettő egy közös európai eszközök. A Horizont 2020-as stratégiáról már hallottunk, illetve ez szintén hozzájárul a két említett eszköz erősítéséhez. A garanciák, az ellengaranciák, számos pénzügyi közvetítőn keresztül igyekeznek új portfóliókat kialakítani olyan kkv esetében, amelyek kockázatosabbak. A pénzügyi közvetítő be tudja mutatni azt, hogy ilyen típusú finanszírozás nem végzett, a kockázat miatt ezek a hitelek befogadható tranzakcióként tekinthetők. Ami a másik eszközt életét, tőke, kockázat kockázati alapokba történő beruházást hivatottak elősegíteni a növekedés érdekében korai fázisú beruházások szintén léteznek, de erre szintén kitér a 2020-as, a Horizont 2020-as stratégia. Okay, so how can financial intermediaries now apply? Pénzügyi közvetítők uh, hogyan lépnek fel? Először is a bizottság a pénzügyi eszközök megvalósításával az Európai Beruházási Alapot bízta meg Luxemburgban, ők az Európai Beruházási Bank leányvállalata, és KKV finanszírozást biztosítanak. Született egy megállapodás júliusban, augusztus elején pedig két pályázati kiírás indult, az e egyik a hitelezés segítési e eszköz, a másik pedig a gazdasági növekedési eszköz esetében. Ezek a nyitott pályázatok szeptember zárulnak 2020-ban, és a pénzügyi közvetítők e, alkalmazhatják ezeket az eszközöket. Hát, aki először érkezik, először a finanszírozást, abban működik a rendszer, az EIF egyedül felelős a pályázók átvizsgálását illetően, illetve ők kivetettek biztosítani azt, hogy a gazdasági közvetítők szintén hozzájáruljanak a portfólió kialakításához. Eddig nem sikerült megállapodásra jutni. Az EIF arról tájékoztatott bennünket, hogy erőteljes az érdeklődés az említett eszközök iránt, illetve számos pályázat keresztül ment már, és az EIF megfelelően járt el, illetve az egyeztetések után a gazdasági közvetítőkkel kiderült, hogy még mindig nagyon sok pályázat van előkészítési szakaszban. A következő lépés pedig az, miután sikerült aláírni ezeket a megállapodásokat, akár kkv hogyan tájékozódhatnak erről a bizottság eh, egy portált alakított ki a finanszírozással kapcsolatban. Igen, könnyen hozzáférhető ez a portál, illetve könnyen el lehet igazodni rajta. Nem csak a KKV-knek szántuk ezt, hanem nagyobb vállalatoknak is, hogyha bizonyos országokra ráklikkelünk, akkor egy cég bizonyos eh, kritériumok alapján kereshet, eh, illetve arról, hogy hozzáférhető EU-s finanszírozás. A pénzügyi eszközök mellett, amelyeket az Európai Beruházási Alap indított el, a végrehajtó ügynökség, az EASME segíti, ők felelősek az éves munkaprogram megvalósításáért, és ebben az évben és a jövő évben a 2015-ös munkaprogram, illetve finanszírozási döntések elfogadása kerültek, mégpedig októberben. Köszönöm szépen a figyelmet. Állnak, köszönjük szépen az áttekintést, köszönjük a magyarázatokat. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes információkat tudtunk meg a szlájdokról, szlájdokban, illetve a különböző megjegyzésekben. López Bermejo asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, Egyetértünk a bizottság szándékával, KKV-ket nagyon fontos támogatni, viszont van néhány ellentmondás, amire felhívnám a figyelmet. Például az a tény, hogy az eszközök korlátozottak. 2012-ben ez már megmutatkozott, és a helyzet még nem került orvoslásra. Hiányos a koordináció más kezdeményezésekkel, a KKV-k tovább is szenvednek, úgymond. Azt gondolom, hogy a megközelítésben van az egyik probléma. Nagyon fontos a KKV specialitásait, speciális jelenvonásait figyelembe venni. kiderül, hogy nincsen homogenitás, és ha ezt nem veszük figyelembe a támogatásban, akkor nem tudjuk őket segíteni. A 2020-as horizont stratégia nem elégséges, ezek a vállalkozások bizonyos sajátos jegyekkel bírnak, Éppen ezért azt gondolom, hogy az említett projektek inkább nagyobb vállalatokra szabottak, de nagyon fontos javaslatokat tovább részletezni. Ami a kkv finanszírozását illeti, a hitelfelvétel problémája a kereslet problémájával is összefügg, és hogyha kvantitatív célokkal egyeztetett stratégiát alakítunk ki, akkor a bankok és a KKV közötti kapcsolat tovább gyengülhet. Tehát nem új pénzügyi eszközöket szeretnénk megvalósítani, hanem nagyon fontos a meglévő eszközöket a KKV-k speciális vonásaihoz igazítani. Sajnálatosnak tartom azt, hogy az önálló munkát is támogatja ez a rendszer, hiszen ezzel az áll magánvállalkozók kapnak több védelmet, ez pedig nem jó, és mindez ahhoz vezethet, hogy a munka feltételek tovább rosszabbodnak. Azt gondolom, hogy ez a neoliberális vita az emberek sorsának rosszábbra fordulásához vezet. Nagyon sok gyakornokunk van, ők kitűnőek, nincs azonban elég munkahely, és fontos, hogy ez legyen a bizottság prioritása. Next speaker. Köszönöm szépen. Kelly következik. Köszönöm szépen a prezentációt, nagyon fontos kérdést, kérdésről hallottunk, és a valós növekedésre kell összpontosítanunk, hogy ez hol is jelenik meg, hát inkább a KKV-k területén, és nem a nagy multinacionális cégeknél. Elég gyakran rámutattunk arra a problémára, mi szerint a KKV-k nem igazán hajlandóak arra, hogy az Európai Unió vagy a saját tagállamuk határain kívül kereskedjenek. Ez administratív nehézségekbe ütközik, ez az egyik legnagyobb akadály. Hogyan fogjuk ezt az akadályt elhárítani? hiszen, hogyha ilyen nehézségek vannak, akkor, akkor hogyan lehet arra rávenni a KKV-kat, hogy mégiscsak a saját országuk határain kívül kereskedjenek, anélkül, hogy ezeket elhárítanánk. Csökkentenünk kell az administratív és bürokratikus terheket. Nem tudom, hogy ezeket számszerűsítették-e. Rá lehet-e mutatni arra, hogy gyakorlatilag ez mit jelent, milyen akadályokról van szó? Hogyan lehet ezeket legyőzni, és milyen módon kívánják elhárítani ezeket, hiszen általánosságban beszéltünk már ezekről, de, de részleteket még nem láttuk. És végül nagyon nagy öröm volt számomra, hogy a kereskedelmi kamara, kamarát is megemlítette az előadó, hiszen hogyha több KKV-t akarunk létrehozni, akkor ebben a kereskedelmi kamaráknak nagyon nagy szerepük van. Kapcsolatot teremthetnek a vállalkozók és a vállalkozási, vállalkozások között, illetve ezeknek az út, útra indulását segíthetik. Mik tehát ezek, ezen tényezők között a kapcsolatok, hogyan lehetne a kereskedelmi kamerákat, kamarákat jobban bevenni ebbe a folyamatba? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a megjegyzéseket, kérdéseket, és ha megengedem, ha megengedik, akkor hölgyeim, önökhöz fordulok. Kérem, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Good. On the first question, what... Ami az első kérdést illeti, hogy a KKV-k számára hol adhatunk hozzáadott értéket. Nos igen, a finanszírozáshoz való hozzáférés, ez egy problémát jelent. Néha a nagyobb cégek profitálnak ebből, a KKV-k számára viszont bonyolult a helyzet, vagy nem igazán látják át. Nos, a COSMA finanszírozási eszközök igazából csak a KKV-kat szolgálják. Az a cég, amely nem a kkv keretében definiálható, az nem kap hozzáférést a finanszírozáshoz. Tehát a COSME keretében az üzleti transfereket támogatja a bank, és hogyha ezt nem KKV számára biztosítják, akkor ez nem kerül a COSME portfóliójába, tehát nincs viszont ö, garancia. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy csak KKV-kat támogathatunk ezen program keretében, Ugyanez vonatkozik a növekedési, KKV növekedési eszközre, azon KKV-kat vettük célba, az, amelyek a növekedési vagy a fejlődési fázisban vannak. Tehát egy első beruházásnál, amennyiben egy kockázati tőke alap igazítja vagy menedzseli ezt a KKV-t, és ezt kinövi a KKV katárait, akkor, akkor tovább, a továbbiakban már nem finanszírozható. Tehát az első lépésben muszáj, hogy KKV-ről legyen szó. Hogy mit is teszünk a KKV-k támogatására? Nos, az európai Network Activities megemlítettük már, ezeket, ezt a kereskedelmi kamara, illetve a helyi tényezők mozgatják, valóban a KKV-k valós kérdéseire adnak választ, hiszen mindig a terepen dolgozók ismerik a valóságot, az egyes cégek helyzetét, és ők tudnak választ adni a kérdésekre. Az Enterprise European Network képzést biztosít a cégek számára, illetve információt szolgáltat, amely érdekes lehet a cégek számára a beruházások előkészítésében, vagy pedig az export előkészítésében. Az üzleti portál vagy az IPR Desk mind-mind gyakorlati eszközök támogatást nyújtanak a cégeknek, amikor kilépnek az ország határainból. Ez a hálózat Európán kívül is megtalálható, tehát valóban nagyon jó kiinduló pontot ad a kapcsolatok kialakítására, illetve üzleti kapcsolatok kiépítésére európai vállalkozások és harmadik országbeli vállalkozások között. Az első export célcsoport a régebbi EU-s országok csoportja. Nagyon fontos az, hogy a legjobb gyakorlat cseréje megtörténjen a vállalkozások között. Ezen kívül Tajani volt elnökünk a növekedést támogatta, és ez került bele a COSME programba is. Mission for Growth volt a, ennek a logója. Az administratív terhek csökkentésére COSME az egyik eszköz a bizottság kezében. Alapvetően információt szolgáltatunk az administratív akadályokat azonosítjuk, nem pedig azok elhárítása az első számú célunk. Köszönöm, Zorin úr, következik. Muito obrigado, senhor presidente. Queria... Köszönöm, elnök úr. A bizottság képviselőjének én is köszönetet szerettem volna mondani, hogy eljött az ülésünkre. Ez a program rendkívül fontos gazdasági szempontból, illetve a polgárokhoz való közelség szempontjából is. Három nagyon fontos területről szól ez a javaslat. Egyrészt az együttműködésről, nagyon fontos megteremteni a kritikus tömeget annak érdekében, hogy ezek a vállalkozások exportálhassanak is Európán kívül és Európán belül is. Gyakorlati jellegű kérdésem van. Kérdésem ahhoz kapcsolódik, hogy ez a program milyen összefüggésben áll a nemzeti programokkal. Nem tudom, hogy az Unió többi 28 tagországában mi történik. Az én országomban nemzeti tervek vannak, és ezek nagyon hasonlítanak ehhez a programhoz. Ugyanazok a feltételek, ugyanazok a célkitűzések, és ez a program olyan uh, vállalatokat érint, amelyek konzorciumot szeretnének alakítani. Azt gondolom, hogyha az, ha a Dán, olasz, portugál vállalkozások konzorciumot alapítanának, akkor előbbre vihetnénk a versenyképesség ügyét. Ez hogyan működhetne? Vannak az egyes országokban bizonyos programok, hogyan működik a szubszidiaritás? a, egy olyan cég, amely megbukott a saját nemzeti programjában, a Kozmébe attól még bekapcsolódhat? Köszönöm. Hasonló kérések hangzottak el arról, hogy uh, mik a különbségek. Hát természetesen attól függ mindez, hogy az ember honnét jön. Vannak olyan országok, amelyek uh, regionális és nemzeti szinten is megfelelő finanszírozással rendelkeznek. Vannak olyan országok, akik ezt nem biztosítják. A pénzügyi rendeletből is világos az, hogy a pénzügyi közé, központi pénzügyi eszközöknek kiegészítő jellegűeknek kell lennünk. Nekünk nem az a célunk, hogy kiszorítsuk a nemzeti eszközöket, Tehát gyakorlatban ez hogyan működik. Ami a hiteloldalt illeti, az Európai Beruházási Alap az egyik kiinduló pont, tehát a kockázatosabb eszközök esetében meg kell mutatniuk a, a kockázati profil miatt ezeknek a vállalkozásoknak, hogy hasonló tevékenységben nem vettek részt, illetve nem kaptak hasonló finanszírozást, tehát mi csak ezt kiegészítjük, és vannak olyan országok, ahol már sok minden történik, ez a kiegészítő jelleg lehet, hogy limitált lesz, egy olyan tagország esetében, ahol semmi nem létezik egy olyan tagország esetében, akkor ez jelentős támogatást tud nyújtani. Ami a oldalt illeti, a befogadhatósági eh, eh, kiinduló pontot, illetve a kockázati tőkét, mi a határokon átnyúló beruházásokat szeretnénk támogatni. A nemzeti regionális programok néha kizárólag egy területre összpontosítanak, és mi úgy érezzük, hogy a kockázati tőke alapoknak akkor van jövője, hogy határokon átnyúló beruházásokat tudnak biztosítani, hiszen ezzel a kockázati profiljukat is javítják. Thank you very much. Köszönöm szépen az összes hozzászólást, meg magyarázatot is. Jól tudjuk, mennyire fontos program ez, amely most indul csak, és a Kozna program 330, várakozás 330 ezer hitel kihelyezést tesz majd lehetővé. Tehát háromszor annyi lesz, mint öt év alatt. Hogy is lesz? Tehát, ha összevetjük az előző programmal, amely 350 ezer eurót helyezett ki, e, ezt már most meghaladtuk, mert az addicionalitás koncepció csak úgy működik, hogyha olyan programok, amit eleve nem finanszíroztak volna, ez esetben tehát, tehát azt reméljük, hogy a szebb programnak megfelelő mennyiséget adunk, bár magasabb összeg áll rendelkezésre, de a tranzakciók magasabb kockázati profillal bírnak, ezért az eltérés. Köszönjük szépen az ITRA szakbizottság tagjának részvételét a vitában, nagyon érdekes lesz nyomon követni a program jövőbeli fejlődését. Köszönöm, hogy eljöttek. Uh, ladies and gentlemen, ez... Hölgyeim és uraim, utolsó napirendi pontunk, 8-as, az Internet Kormányzás Fórum 9. ülésre való kiküldött delegáció Isztambulban, Törökországban volt az Internet Irányítási Fórum ülése, 9. ülése szeptember 2-án és 5-ig. Ez az információs társadalomról szóló csúcs, tuniszi csúcs, kétszerűtös csúcs utáni következő lépés volt ez a az ülés, a parlamenti delegáció vezetője és jelentéstevőnk egy nagyon fontos témában a digitális napirend és belső piac ügyében Dilar Belkászió Pelászony, asszonyom, kérem, számoljon be ebben az ügyben. Uh, Köszönöm, elnök úr. Jól tudom, mindenki régóta üldögél itt, úgyhogy nem szaporítom a szót, röviden fogok beszámolni az ülésről, aztán majd utána esetleg ezt még cserélhetünk. Most azonban a lényeget szeretném elmondani. A fórum üléséről. Hadd emlékeztessem önöket arra, amire talán emlékeznek, hogy a fórum a, az információs társadalomról szóló világfórum 2005-ben Tunisban szerett világfórumnak a következő lépése volt. Célja az volt, hogy összes stakeholder csoportot összeszervezze, és a közpolitikai kérdésekben párbeszédet folytassunk az internetről és annak irányításáról. Ennek kapcsán az Európai Parlament is képviseltette magát, ahogy korábban is tette. Az ITRES szakbizottság és a STOA. A konferenc, az elnökök értekezett csak korlátozott számú delegációt enged meg, négyen voltunk most a delegációban, az itre ből ketten, magam és Renától szorul, az szocialistáktól. Egy másik szakbizottságból még valaki, és ez Stoából egy kollega. Ezen az ülésen, mint mindig, igyekeztünk egy átfogó, minden témát lefedő csapatot összeállítani. Mindenki mikroszinten más és más témára, témára lát rá. A mi az volt a cél, hogy összekapcsoljuk a kontinenseket egy multi-stakeholder internet kormányzás körében. E nagy ernyő téma alatt aztán több olyan kérdés fogalmazódott meg, mert különféle szekciókban vitattak meg olyan témák, mint 2014 utáni internetkormányzás kérdés. Ez ugye nagyon releváns, hiszen 2015 elején az ENSZ döntést kell hozzon az internet kormányzási fórumok jövőjéről, melyek már tíz éve működnek. A résztvevők általános álláspontja az volt, hogy támogatjuk fórum továbbélését. Még növelnénk is a finanszírozását, mert most nem túl nagy. Jok a források. Ez nagyon világosan megfogalmazódott. Az a több stakeholderes megközelítés és irányítási elképzelés, amely erről évek óta folyik a vita. Ugye két megközelítés érvényesül a vitában. Egyrészt, hogy fenntartsuk ezt a multi-stakeholder megközelítést, a másik érvrendszer, ahol egy kormányközibb módszertan támogatnának. Vannak olyan országok, amelyek emögött sorakoznak fel, és az internet kormányzási fórumban az előző, az első, a multi-stakeholderes módszertan élvezett abszolút többséget minden részvevő részéről gyakorlatilag. Ezen túl lefolyt vita arról is, hogy a nemzeti illetve a legjobb gyakorlatfórumok nagyon fontos inputokat adtak, jó működő multistakeholder mechanizmusok kiépítésének, a nem kívánt kommunikációk spamek kiszűrésének megoldásaira, internetbiztonsági megoldások, illetve a helyi tartalmak kifejlesztésének kedvező környezet kialakítása, illetve a, a gyermekek védelme nem kívánatos online tartalmaktól. Aztán a semlegesség, emberjogi politika, az interneten való hozzáférés, növekedési lehetőségek, a digitális bizalom elősegítése is témákként merültek fel az eszmecsere és a viták során. Röviden azt is elmondanám önöknek, milyen konkrét workshopok szerveződtek, és mind vett részt a parlament delegációja. Felolvasom ezeket most gyorsan. Olyan workshopok, mint internet és munkahelyek, destruktív kreáció, ICANN, internetkormányzás, kihívások és szerepkörök, ahogy elbeszéltem már, hálózatsemlegesség, infrastruktúrális beruházások jövője, az internet kora és ehhez kapcsolódó szerzői jogok napirendje, ez fontos lesz a következő hónapokban, mert a vita F körül folyik majd a parlamentben adatpublikáció a digitális korban is folytathatnám. Ezen túl két oldalú megbeszéléseket is tartottunk, korábban megszervezett üléseket, a civil társadalom vállalatok képviselővel, kormányzati emberekkel és egyes államok, országokból érkezett képviselőkkel, az UNESCO-val is, az újságírók digitális biztonságáról tárgyaltunk, aztán találkoztunk egy sor szervezettel, mely a gyermekek védelmét irányozza elő az internetes tartalmak tekintetében. Az amerikai delegációval is találkoztunk, melynek során ők megerősítették, hogy a multi-stakeholderes modellt támogatják ők is, ez az elsődleges elve az internetkormányzásnak az Egyesült Államok részéről támogatták tehát ezt, aztán nemzeti parlamentek képviselőkkel és kormányzati emberekkel is tárgyaltunk több tágalámból. És végül más találkozókon túl, amelyekre most nem, amelyeket most nem taglalt az ICANN-nel való találkozó tartom nagyon fontosnak. Ez a szervezet felelős a cím számok és nevek kiasztásáért. Most van átalakulóban. Eddig az amerikai kormányjal kötött szerződés alapján működött teljesen függetlenül. Nagyon fontos eleme ez az internet kormányzási témáknak, ez a folyamat. Nagyon érdekes ülést hallottunk az ICAN ezen átalakulási folyamatáról. És a vonatkozó hatóság működését is megbeszéltük. Végül, hadd említsem meg, hogy kidolgoztunk, és nyilvánosra tettünk egy közös nyilatkozatot, menek címa. Küzdelem a szabad és nyílt internetért, aztán egy közös nyilatkozatot fogadtunk el, és írtunk alá. Nelly Cruz alelnök és a parlament delegáció minden tagja, főleg azt húztak alá, hogy az internethez való hozzáférés kritikus fontosság az alapjogok érvényesülése és a gazdaság fejlődés szempontjából. És mindez a hatékony internet kormányzás függvénye. Tehát fel kell lépnünk az internet megfigyelés ellen, és az, hogy csak az internet kormányzását átláthatóvá, számon keretővé és inkluzívá kell tennünk. És ha már Isztambulban voltunk, ahogy az elnök úr is említette, a török kormányzati lépések fényében, amelyek cenzor, cenzor, cenzúrázták a, a szociális médiákat, meg támadtak újságírókat, újra megerősítettük azt a hitünket, hogy az alapjogok korlátozása bárhol, bármiképpen is történik, elfogadhatatlan. Elnök, köszönöm. Ennyi van, egy nagyon rövid összefoglalom ennyire szorítkoztam. For your, for your report, for presentation of the meetings and remarks on our future. Köszönjük szépen! És Fermajen asszonynak adom meg a szót, hogyha ki akarja ezt valamivel egészíteni. Köszönöm szépen, azt hiszem Pilar Castillo a leglényegesebb dolgokat elmondta, a találkozó során az IGF jövője volt a legfontosabb téma. Már két vagy három éve foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hiszen bizonyos országok inkább a kormányközi megközelítést szeretnék látni. Szerintem elég jól működött ez a múltban, hogyha megnézzük a résztvevők listáját, akkor azt látjuk, hogy az ipar, a civil társadalom, a kormányok megfelelően képviseltetik magukat. Ez azt jelenti, hogy jó eszmecserét folytathatunk ugyanazon a szinten. Ezen kívül fontosnak tartom azt, hogy a jövőben az Európai Unió támogassa ezt a több résztvevős megközelítést, és egyértelműen állást foglaljunk emellett. és ennek segítségével zöld utat adjunk az ENSZ közgyűlésének a mandátum kiteljesítésére, és ezt a több résztvevős megközelítést alkalmazni lehessen a jövőben. A Európa tanácssal együtt a Internet Governance Forum másik verzióját szeretnénk létrehozni, ennek a neve a Eurodic, tehát egy európai IGF-et szeretnénk létrehozni, amely hasznos lehet a nemzetközi eszmecserék során is, hiszen a jövő fejleményeiről szóló eszmecsere esetében fontos, hogy más kontinensek szakértőit is meghallgassunk. Nagyok az eltérések a fejlődő és a fejlett országok között. Ez azt jelenti, hogy megfelelően föl kell készülnünk a következő esztendőnkre, és esztendőkre is valóban kiaknázni ezt a lehetőséget. A szólásszabadság, az emberi jogi kérdések, az újságírás, a, a gyermekek védelme nagyon is releváns kérdések számomra, de ezen kívül a Kulturális Bizottságban beszéltünk arról is, hogy a jövőben két tagot küldünk majd az AGF-re, hiszen a Költségvetési Bizottság felismerte, hogy mennyire fontos az aktív résztvétel. Például támogatnám abban is, hogy az Európai Unió jövőbeli szerepét is végig kell gondolnunk, hogy az elszámoltathatóság az ICAN esetében hogy is nézhet ki. Fontos ez, hogy annak tükrében, hogy egy generikus domén nevet alakíthassunk ki, egy problémát megoldottunk, a, a pont vino, a pont wine esetét nemzetközi megoldásokat, megoldásokat kell találnunk a szerzői jog, illetve a doménnevek, a származási országokkal kapcsolatos kérdések esetében. És jó az, hogyha valóban semleges terepen állunk. Nagyon fontos, hogy intenzíven dolgozzunk ezen a területen, hiszen az IGF egyre fontosabbá vált az elmúlt évek során. Az elején gyermekcipőben jártunk, most azonban a felnőtt megközelítést alkalmazzuk. Köszönöm, Polúbi következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a stolt delegáltjaként vettem részt a látogatáson. És számunkra különösen érdekes volt megnézni azt, hogy milyen opcióink vannak a jövőben, illetve miket kell figyelembe vennünk. Egyrészt természetesen az IGF, amely egy úgymond multi-stakeholder funkcióba került. Ez mennyire fontos, illetve a konszenzusnak is egyik eszköze, és azt is figyelembe kell vennünk, hogy másrészt létezik az ITU, és ez érinti az európai jogalkotást is. Tehát nagyon fontos kihámozni azt, hogy hol vannak a kompetenciák, mely kompetenciák lét, léteznek, egy megállapodási folyamatosan, a folyamatban hogyan lehet globális szinten valamit rögzíteni, illetve ki van vezető szerepben, milyen területeken, és azt gondolom, hogy az IGF-ben a vezetői szerep Eh, egy olyan kérdés, amikor a kormányzásra feltétlenül foglalkoznunk kell, azért, hogy kiderülhessen, hogy mely feltételek mellett eh, tudunk vezető szerepet betölteni, élóas szerepet, például a standardizálás intézetekkel, mi cél, milyen célt szolgálhat eh, ez a rendszer, milyen technikai jellegű jogalkotást fontos, lenne fontos továbbvinni, hol kell standardokat kialakítani hiszen a GSM-ekkel egy teljesen új piacon sikerült harmonizálni a mobiltelefonok területén, ami pedig a kölcsönös elismertetőséget illeti, ez nem minden esetben jelenti az ideális megoldást. Azt gondolom, hogy számunkra az kell, hogy a középpontban álljon, hogy tisztázzuk, mi is a helyzet az általános üzleti feltételekkel, amelyeket alá kell írnunk, olyan esetekben, hogyha például az ember az EPS-et letölti, az, apps, az, a, a, tehát az alkalmazások interoperabilitása is nagyon fontos kérdés, illetve e, kiférhet e, hozzá a mi eszközeinkhez. Nem mi vagyunk az eszközeink urai, hanem úgymond harmadik félhez is eljuthatnak e, ezek az eszközök, információk, és ezzel az önrendelkezés szempontjából meghatározó, hiszen hogyha egy harmadik fél bármikor bekapcsolhatja mi eszközünket, bekapcsolhatja a mikrofon, illetve törölhet, vagy hozzáfűzhet adatokat a mi eszközeinkhez, és itt 12 különböző feltételt kell elfogadni ahhoz, hogy egy egyszerű alkalmazást letöltsünk, akkor itt valami nincsen rendben, és fontos kezdeményezést kialakítani a jövő szempontjából, hiszen ez meghatározó kérdés lesz. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm, köszönöm kedves kollégák. Köszönöm szépen az Európai Parlament nevében, nem csak az ITREN nevében, hogy eljöttek az ülésünkre. Ez egy fontos ülés volt. és minden bizonyan nagyon érdekes volt ez az Internet Governance Fórum. A következő IGF fórumra eh, Brazíliában kerül sor 2015 novemberében, és az ITRE szakbizottságnak európai parlamenti küldöcsöket kell eh, küldeni a Brazíliában novemberben, a jövő évben, tehát egy év múlva. Hát kérek mindenkit arra, hogy legyen felkészült. Kedves barátaim, kedves kollégák, legyünk készek, hiszen 2015 novembere lesz a következő találkozó, a következő IGF találkozó, és legyünk készek a következő itre ülésre is, amelyre december 3-án kerül sor, délelőtt és délután, illetve december 4-én, szintén délelőtt és délután is ülésezünk. Nagyon hosszú ülésre számíthatunk. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, és Strasbourgban találkozunk. Köszönjük szépen!